Colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Itt ismételten üdvözlök mindenkit a második részén ennek a nagyon érdekes napnak. Kezdjük tehát az első meghallgatást itt a délután folyamán. Szeretném üdvözölni Borgé, Borhészt professzor urat, hollandul kell kiejteni, tehát Borhészt urat nagyon üdvözlöm. Ő autoelektronikával foglalkozik, az Essen-Femburg Egyetemen. Hogy, hogy is mondják, mondja az elnök, nem, nem tudom kiejteni ennek az egyetemnek a nevét. Tehát az autó elektronikával és belső égésű motorokkal foglalkozó központnál dolgozik Borgészt professzor úr. Kétség kívül ön az a szakértő, akire vártunk, úgyhogy most megadnám a szót önnek 10 percre, majd pedig a képviselők fognak önhöz kérdésekkel fordulni. Én napot kívánok, akkor hát 10 percben megpróbálom elmondani azt, amit a hallgatóimnak 90 percben szoktam. Először is szeretném bemutatni önöknek, hogy melyek a legfőbb szennyező anyagok, amelyeket a dízel motorok bocsájtanak ki. hogyan lehet ezekkel, hogyan, milyen ellenintézkedéseket lehet bevezetni, ez lesz a következő témánk, aztán a hajtóerőmű védelemről fogunk beszélni, valamint pár tanácsot is megosztanék önökkel azzal, hogy milyen technológiai lehetőségek állnak rendelkezésünkre, milyenekhez fordultunk már a múltban, és milyenek vannak még hátra. Akkor tehát kezdjük is. Itt vannak azok a dízel szennyező anyagok, amelyeket tehát dízel motorok, illetve belső égési motorok bocsátanak ki. Ezek tipikus szennyező anyagok. A dízel motorok es, esetén a kormot, illetve a policiklikus aromás szénhidrogéneket említhetnénk. Tudjuk, hogy mitet lehet használni ezek ellen. Vízer részecskére specifikált szűrőt. Ez nem teljesen jól működik, de azért mégiscsak valamennyire működik. Ami igazán nagy probléma, azok a nitrogén oxidok. Itt látják ezt a piros kört a nitrogén oxidokkal, a nitrogén monoxid, illetve a nitrogén dioxid. A nitrogén monoxid nagyon gyorsan oxidálódik, és nitrogén dioxid lesz belőle, úgyhogy a legnagyobb probléma mégiscsak a nitrogén dioxid, ugyanis a légutakat erősen irritálja, a savas esőért is ez a felelős, valamint katalizálja az ózont, illetve a PAN Elős illata van, és még akár rákot is okozhat. Nagyon jól tudjuk, hogy a gáz a halmazállapotú anyagoknak a nagy része, amelyeket ma belélegzünk, mégiscsak túl vannak a nitrogén-dioxid küszöbön. Aztán ott vannak még az aldehidek, de hát azok nem annyira veszélyesek, úgyhogy mehetünk is a következő diára honnan is jönnek ezek a szennyező anyagok, az égés a motorokból, az égbességési motorok, motorokból, amelyekből szénmonoxid és széndiokszid lesz, amelyek keverednek más anyagokkal, és így megjelennek a részecskék és a nitrogén oxidok. A kis részecskék a hajtóműven belül jelennek meg. Hogyha a hajtómű nagyon, nagyon hideg, akkor ezek még nagyobb arányban vannak jelen. A nitrogén oxidok, a nitrogén monoxid és a nitrogén dioxid akkor jelennek meg, hogyha az égés folyamán túl nagy a hőmérséklet látható, hogy itt ezek keverednek egymással. Egyrészt most vannak a magas hőmérsékleten égő motorok, amelyek mondjuk elégetnék a, a kormot, és így nem is jön ki az égési folyamat során korom, viszont sok nitrogénoxid származik ebből. A dízel motorokat, amelyeket alacsony hőmérsékleten használunk, a korom megjelenését eredményezik, viszont akkor nitrogén oxid nem jelenik meg. Nagyon nehéz ez a helyzet, ugyanis egyrészt ott vannak a nitrogénoxidok, másrészt ezek a kis részecskék. A a szoftverben vannak tehát olyan mód, olyan tényezők, amelyeket a készítők beállíthatnak úgy, hogy kompromisszumos megoldás szülessen. Tudjuk, hogy ezzel van, hogy visszaérnek az autógyártók. Alapvetően ez, az, ez mutatja azt, hogy hogyan is működik a légtömegmérő. Ez egészen egyszerűen a légnek a, a levegőnek a mennyiségét méri, de nincs nagy élettartama, aztán ott van a turbótöltő, amely számunkra most fontos. A legfontosabb része ennek a, az eszköznek pedig a kipufogógáz visszavezető rendszer. Láthatjuk, hogy beöm, a beömlő szelepen keresztül cirkulál a kipufogó gáz, amely összekeveredik a friss levegővel, és így a friss levegő mm, segít abban, hogy az égési hőmérséklet csökkenhessen. Vannak még ebben a mm, kipufogó gáz visszavezető mm, rendszerben más eszközök is, például a kipufogó szelep, és nagyon gyakran használunk még levegőhűtőt is, közbenső levegőhűtőt, amely alacsony hőmérsékleten tartja a kipufogógázt, hogy a motorba még több kipufogógáz kerülhessen, de akkor is szennyező anyagok jelennek meg. Ennyit a kipufogógáz visszavezető rendszerről. Szerintem mehetünk is tovább a következő ábrára. A kipufogó gáz visszavezető rendszeren kívül a másik rendszer, amely, a nitrogén oxidok ellen küzdhetünk, ez a következő. A szelektív katalitikus redukció, Ez a szelektív katalitikus redukciós rendszer egyfajta katalizátorként működik amelyben ammónia keletkezik, és az ammónia összekeveredik a nitrogén oxidokkal, és így születnek nitrogén molekulák, vagy víz, vagy egyéb anyagok, hogyha minden jól működik. Ez a kép egy kicsit le van egyszerűsítve, a részecske szűrőt például lehagytam róla. Ez a szelektív katalitikus redukciós rendszer előtt van egyébként. Ezt a rendszert már évek óta használják nagyobb gépjárművekben, személygépkocsik esetében még nem annyira használják. A dízel autók esetében viszont már használják például Amerikában. Vannak olcsóbb alternatívák is, mint például a nitrogén oxid csapda. Ez persze olcsóbb, de kevésbé hatékony is. Ez a nitrogén oxid csapda vegyi módon köti meg a nitrogénoxidokat, majd pedig ciklikusan egy, egyfajta gazdag mix születik, majd pedig a szén monoxid a nitrogén oxidokkal keveredik, eléggé összetett a rendszer, de eléggé jól is működik. Ennek a rendszernek az ellenőrzését egy külön egységbe lehet helyezni, vagy esetleg a motor egységébe is. Általában ezek az egységek nagyon jól reagálnak egymásra. A legnagyobb probléma a kipufogó gáz visszavezetésben, az, hogy mi történik, hogyha túl alacsony a hőmérséklet, és mi történik akkor, hogyha megjelenik a, a korom, és megköt bizonyos részecskéket. A szelektív katalitikus redukció esetében az ammónia például egyszerűen nem kötődik meg. Éppen ezért korlátozásra van szükség, viszont bizonyos esetekben ez lehet akár nem legális is. Van még lehetőség ezen technológiák további javítására, illetve ki szélesítésére. Fel is soroltam ebből párat. Vannak tehát még technológiai lehetőségek, a hőablakot még ki lehet terjeszteni 90-30 fokkal is. Az egyetlen probléma az, hogy ezek az intézkedések drágák. Van olyan, amelyik eléggé olcsó, de a de vannak kifejezetten drága intézkedé- eszközök is. Éppen ezért a gyártó azt fogja választani, amelyik a legolcsóbb. Vannak olyan intézkedések is, amelyekkel lehet a kipufogó gáz visszavezetést növelni. Katalizátorokkal, illetve hőre nem reagáló, hőellenálló anyagokkal nitrogénoxid szenzorokkal. Nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor kezdjük is az eszmecserét. Remélem, hogy mindenki értette. Szeretnénk legalábbis érteni. Természetesen ez előadóké a szó először is, Szába úr. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, mérnök úr. Gracias, presidenta García. Tehát köszönöm, elnök asszony, köszönöm, professzor úr, az előadást. Tudom, hogy mennyire sajnálják most sokan, hogy nem tanultak mérnöknek, de hát most mégiscsak túljutottunk ezen a kérdésen. Természetesen az összes belső égésű motor fizikai dilemmát vet fel. Ez magából a belső égésből származik szénmonoxid, kibocsátási határértékek, hogyan lehet hatékonyabbnak lenni, milyen technológiát lehet alkalmazni, hogyan lehet a két egymással talán ellentétesnek ható célt összeegyeztetni. Véleményem szerint úgy lehet a lehető legjobban ezeket az egymással ellentétes célokat megvalósítani, mint ahogyan azt már a teherautók esetében tettük. A teherautók magas hőmérsékletű belső égésű motorokkal működnek, és a motorba be is építettek már egy erős szűrőt, amely elég jól működik, és amely számos személygépjárművel ellentétben, tehát jól, jól működik. Hogyha megfelelően, ha, megfelelően használják a kipufogó gáz visszavezető rendszert, akkor ez lehet igencsak hatékony. A különbség a teherautó és a személygépkocsik között, hogy a teherautó állandóan nagy sebességgel megy az utakon. Persze a dinamikus autóvezetésnél ez teljesen másmilyen, de szerintem a teherautók motorjából váltunk jó példákat. Nagyon köszönöm. Akkor tehát El tudnám mondani, hogy ön hogyan értékeli ennek az iparnak a jövőjét? Ön szerint a nehéz gépjárművek szerkezetét kell-e lemásolnunk, vagy a személygépjárművek esetében már a technológia határát túlfeszítettük. Vagy várjunk még nagyobb hatékonyságot, jobb eredményeket, mert ami a belső égésű motoroknak a hatékonyságát illeti. Lehetséges ez, és ön szerint hogyan? A teherautók egész jól működnek. Nem tökéletesen, de mégiscsak jól. A nem jött, az emögött álló gazdaság is más. Vannak olyan technikai intézkedések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kipufogó gáz visszavezetés jól működjön, hogy a gáztisztítás jól működjön, több külső körülmény esetén. De ezek az intézkedések mind-mind pénzbe kerülnek. A lehető legdrágább, a legjobb, hogyha van egy külső kipufogógáz visszavezető rendszer, tehát nem a motor körül, hanem a motorban. Ehhez azonban megfelelő ellenőrzésre van szükség, ami nagyon sokba is kerülhet. A dízelmotornál pont ez a probléma, hogy nem tudjuk ezeket a problémákat megoldani. A dízel motorok éppen ezért lesznek drágábbak, mint a többi motor. Szerintem a kis dízelmotoroknál ez probléma lesz a jövőben a kis személygépjárműveknél. A hosszú távon, tehát a dízel motorok, az is lehet, hogy szépen kivezetődnek a kisebb gépjárművek esetén a piacról. Amilyen nagyobb gépjárműveket, a nagyobb tárautókat illeti, így szerintem a dízelmotor a legjobb megoldás. Nagyon köszönöm, Gárblendi úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm professzor úr, is, professzor úr a bevezető gondolatokat és a válaszokat. Az előbb a TNO-val cseréltünk eszmét. Egy német, német szervezettel. Az hangzott el ezen az eszmecserén, hogy nem kell feltétlenül kikapcsolni ezeket a szelektív katalitikus redukciós rendszereket, ahhoz, hogy elkerüljük a motor sérülését. Ön azt mondja a harmadik írott válaszában, hogy bizonyos esetekben a motor súlyosan sérülhet. Na már most ez a TNO állításával szembe megy. Mit ért ön túl nagy hőmérsékleten, hogy minden 5 percben túlépjük a hőmérsékletet, vagy csak évente egyszer. Ha ezt tudnánk, akkor a választ is talán jobban érthetnénk. A kipufogógáz kezelő rendszerekben a legtöbb anyagnál több mint 1000 fok a hőmérséklet a kipufogógáz egy dízeles motor kipufogógáza esetében nem érjük el ezt a hatalmas magas hőmérsékletet. Éppen ezért írtam az írott válaszomban azt, hogy szélsőséges esetekben. Ugyanis a több száz fokos hőmérséklet eset, átlag hőmérséklet esetén nehéz az 1000 fok fölötti hőmérsékletet elérni. A dízel motornál kevés esetben tudom elképzelni, hogy ez megtörténik, hogy ez megtörténjen. Mindez ideig a kipufogógáz, kezel kipufogógáz nagy része kikerül a gépjárműből. A szelektív katalitikus redukció közelebb van a motorhoz. Bizonyos esetekben ez azonban problémá is lehet akár. Nagyon köszönöm, akkor ezt már értem. A dízel gépjárművek esetében tehát a túl magas hőmérséklet nem szokott előfordulni, akkor ezt értem. Azt is említette, hogy az ön véleménye szerint a kipufogó visszavezető rendszer esetében a 90, 90 fokos hőmérsékletkülönbség még, még elfogadható. Mi fogadható el általánosságban? Hogyha kint hideg van, akkor mit tesznek a gyártók? Letesztelik az autót, majd pedig kimennek az, út, az útra, hogy lássák, hogy ilyen körülmények között mi történik az autóval. Azon autók, amelyekben nagyobb a hőmérséklet különbség. Szinte rögtön a jó gyakorlatoknak köszönhetően elérhetjük ezt a hőmérsékletet már 10 fok alatt. Mindenféle plusz intézkedés nélkül 0 fok alá is mehetünk. Tehát ön szerint a teszt ciklusban ez a 20-30 fok nem igazán, ennek nincs igazán értelme? Tehát ön szerint mehetünk 10 fok alá is? Tehát ön szerint bizonyos hőmérséklet, tehát még el tudunk érni. Nagyon gyorsan le tudjuk csökkenteni a hőmérsékletet egész alacsony hőmérsékleti fokra akár mínusz 20-ra. Szerintem ez viszont már túl hideg lenne, és ezért lennének problémák. Másfajta kipufogógáz rendszer esetében, hogyha észszerű körülmények között tartjuk a hőmérsékletet, talán még jobban tudjuk csökkenteni. Tehát technikailag ön szerint Ugye pár gyártó azt mondja, hogy ki kell kapcsolni ki kell kapcsolni 20 fok alatt a kibocsátás rendszert. Szerintem ők túl hamar kapcsolják ki a képufogó visszavezetési rendszert, pont a cikluskorlátozások miatt. Nem látom, hogy ennek miért, milyen műszaki ö, oka lenne. Köszönöm szépen. Sokkal érdekesebbnek tűnik ez a meghallgatás, mint amilyennek eredetileg képe, képzeltem. Nem sok minden, nem, voltak dolgok, amiket nem értettem az írásos válaszaiból, de most már lassan összeáll a kép. Vannak azonban még bennem kérdések. Az első kérdésre adott válaszát nézem épp. Itt 20 ezer féle fajta kapcsolót említ, és 11 nagy kategóriáról beszél a szükséges intézkedések kapcsán. A kérdésem a következő. Hogyha abból indulunk ki, hogy egy gyártó a legjobb gyakorlatot követi, és alkalmazza azokat a kifogó gáz visszavezetési rendszereket, konkrétan szelektív katalizátoros redukciós rendszert, amelyre szükség van, amely a legjobb. Nos, ilyen, ebben az esetben olyan sok tényezőt kell figyelembe venni. Az ember nyilván nem akar veszíteni a hatékonyságból, de a hőmérsékletet megfelelő szinten kell tartani a motorban, nem lehet túl magas, nem lehet túl alacsony. Ilyen esetben ön szerint hogyan kellene a teszteknek kinézniük, hogy biztosítható legyen, hogy a gyártók valóban megfelelnek annak, amit mi kritériumként meghatároztunk. Hiszen a mérnöki munka rendkívül bonyolult ilyen esetben, egyáltalán nem egyszerű ez az eset, nem egyszerű ez a feladat. Lehet-e megbízható teszteljárást kidolgozni, tehát tekintettel arra, mennyire bonyolult ez az egész? Válasz. Általában a motorok esetében van egy célkitűzés, meg kell felelni a ciklusnak, a kritériumoknak, és ezt teszik a gyártók. Hogyha realisztikus tesztet akarunk, akkor minden előfordulható eshetőség erre fel kell készülni. Tehát, hogyha valós vezetési körülmények közötti tesztelésről beszélünk, akkor az összes vezetés közben előfordulható szituációnak meg kell tudni felelni. Hogyha maga a teszteljárás bizonyos konkrét helyzetekre szorítkozik, olyan helyzetekre akár, amelyek a realisztikus vezetési magatartás során nem igazán fordulnak elő, akkor a teszt nyilván nem lesz megfelelő. Például a nulláról 50 km per órára történő gyorsulás egy ilyen eset lehet, senki sem vezet így. Ez tehát azt jelenti, hogy szerintem a valós vezetési körülmények között történő tesztelés még mindig a legjobb. Hogyha tehát ezt mondjuk a mérnököknek, akkor ennek meg lehet fele, felelni, meg tudnak felelni ennek a gyártók. Ezt mondja? Igen. Akkor ez nagyon biztató. Egy kiegészítő kérdés, csak hogy biztos lehessek benne, hogy jól értettem, amit mondott. A JRC beszélt a motorok méretéről, és jelezték, hogy a kisebb motorok esetében több a gond. Ön is, ha jól értem, azt mondja, hogy a dízel technológia területén a méret fizikai korlátozása, tehát a kisebb méretű motorok esetében gond adódhat. Ez nem annyira a mérettel függ össze, hanem inkább a költségek jelentenek itt gondot. Ugyanis a költségek a kisebb motorok esetében magasabbak lesznek, hogyha meg akarunk felelni a kritériumoknak, a nagyobb motorok esetében, például egy hajómotor esetében ez már nem akkora gond a költség szempontjából. Jó, nyilvánvaló, a fogyasztók szeretnének olcsón autóhoz jutni, de a szabályozásban mi a kisebb motorokra vonatkozóan kivételeket határoztunk meg, illetve adókedvezményeket. Gondolja -e, hogy ez esetleg motiválhatta a gyártókat, hogy a kisebb motorok esetében nem optimális megoldásokhoz folyamodjanak. Lehet, hogy ez motiváló tényező volt, de másrésztről Fejlődik a technológia, vannak már hibrid motorok is, amelyek eh, körülbelül a kisebb méretű dízelmotoroknak felelnek meg. Jelen pillanatban a hibrid motorok olcsóbbak, de lehet, hogy ez majd változik a jövőben. Ertug úr? Köszönöm szépen, Borkészt úr, nagyon örülök, hogy itt van. ön Bajorországból ér, érkezett, ez az én hazám is. Én ugye nem vagyok mérnök, de ha, ha jól értettem, akkor mégis szükség van bizonyos hőmérsékleti határértékekre, illetve egy bizonyos hőmérséklet intervallumban kell mozogni. És ön azt is mondja, hogy a legjobb megoldás az úgynevezett külső kipufogó gáz visszavezetés lenne, de ez túl drága. Hogyha ön lenne a jogalkotó helyében, akkor ön szerint mi lenne a legjobb megoldás, mit javasolna annak érdekében, hogy elkerülhessük a visszaéléseket, de más részről a motorok megfelelő védelmét biztosítsuk. Jogalkotóként én nem eh, fogalmaznék meg semmiféle konkrét követelményt technikailag, csak bizonyos határértékeket határoznék meg, amelyek a környezetvédelmi célkitűzések szempontjából relevánsak, és azt, azt is eh, követelményként fogalmaznám meg, hogy realisztikus teszt eljárásokat alkalmazzanak. Ez pedig végeredményben olyan eh, eredményekhez, megoldásokhoz vezet, amelyek jobbak az eddigieknél. Bármely gyártó nyilvánvalóan a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb megoldást kívánja alkalmazni, és jelen pillanatban vannak olcsó megoldások arra, hogy a teszten átmenjenek a járművek, anélkül, hogy a kibocsátások szempontjából megfelelne a szabályoknak az autó. Tehát realisztikus határértékek és realisztikus tesztkörülmények. Ezek ketten együtt arra ösztökélnék, vagy arra kényszerítenék a gyártókat, hogy eleget tegyenek ezeknek a követelményeknek, kritériumoknak, de nem tudom, hogy jól válaszoltam el a kérdésére, nem vagyok benne biztos. Hát az, amiről ön beszél, szerintem ürügyöl na ahhoz, hogy ezeket a hőmérsékleti intervallumokat továbbra is fenntartsák a gyártók, mint egyfajta előfeltételt. Ön hogyan változtatna ezen a helyzeten? Igen, ez elkerülhető, mégpedig úgy, hogy nagyon alacsony hőmérséklet esetén a további hűtést elkerüljük, és ezzel megakadályozhatók a problémák. Mérsékelt hőmérséklet esetén ez megoldható, de mínusz 20 fok esetén már nagyon hideg van, ott már nagyon nehéz ezt megoldani. De itt egyelőre még nem tartunk. Vannak tehát olyan intézkedések, amelyekkel itt elkerülhetők a gondok, és egyelőre ezeket az intézkedéseket nem ragadták meg hiánytalanul a gyártók. Rendben, akkor ez azt jelenti, hogy a kutatóknak ezen még dolgozniuk kell. Egy további kérdésem is van. Biztosan tudja, hogy a német közlekedésügyi miniszter Dobrindt úr a múlt héten a tanácsban egy javaslatot terjesztett be, mi szerint a hatástalanító berendezéseket legalizálni kellene, akkor, hogyha a legújabb technológia alkalmazása elkerülhetetlenné teszi ezt. Ön mit gondol erről a javaslatról, és ki határozza meg azt, hogy mit értünk legkorszerűbb technológia alatt. Remélem, hogy a tolmácsok boldogulnak a megfogalmazásommal. Szerintem ez a javaslat, ez a megfogalmazás nem elég konkrét. Jó, hát akkor, ha jól értem, akkor nem sokat, nem tartja sokra ezt a javaslatot. Egy további kérdésem van. A gyártóknak is és a fogyasztóknak is az az érdeke, hogy valamelyest mindenkinek megfelelő helyzetet teremtsünk. Nem gondolja-e, hogy észszerű lenne a következő megoldás? A mai gépjárművekben ugye a számítógépes szoftver irányítja a gépjárművet, de a szoftver teszi lehetővé a potenciális manipulációt is. Ön szerint a szoftverek típus jóváhagyásba való bevonása és a szoftverek nyilvános tétele esetleg nem akadályozhatná meg az ilyen botrányokat, amelyekre nemrég sor került? A szoftverek típus jóváhagyás részevé, részévé tétele szerintem egy további eszköz. De ezeket a szoftvereket nagyon nehéz, nagyon körülményes elemezni. Minden egyes új modell esetében nem lesz lehetőség elemezni a szoftvert, már csak azért sem, mert minden egyes modell esetében is különféle szoftver variációk léteznek, úgyhogy ez a gyakorlatban nem valósítható meg. Az viszont megoldható lenne, hogy szúrópróba szerven bizonyos ö, szoftvereket elemezzenek, azokat viszont nagyon részletesen kellene elemezni. És egy további fontos dolog, biztosítani kell, hogy az adott szoftver valóban az a szoftver legyen, amelyet alkalmaznak a gépjárművekben, hiszen előfordulhat, hogy az ellenőrzőzést végző hatóságnak megküldenek egy szoftvert, miközben a gépjárművekben egy másik szoftvert installálnak. Köszönöm szépen, Henkel úr! Köszönöm. Egész sor kérdésem van. Azt hiszem ezekre. Igen, gyorsan választ is tud adni. Ön azt mondta, hogy a hőmérsékletekre vonatkozó meghatározások esetében az intervallum jóval nagyobb lehetne. Lehet ezt mennyiségileg meghatározni és szabályozni, mondván, innentől idáig nem szabad lekapcsolni a berendezéseket vagy rendszereket? A legjobb eljárás az lenne, hogyha különböző motor típusokra vonatkozóan az összes rendelkezésre álló technikai intézkedéssel vizsgálatokat hajtanának végre, megnézvén, hogy milyen hőmérsékleten lép fel a probléma, és akkor tudományos alapra helyezhetnénk ezeket a határértékeket, amelyek a hőmérsékletre vonatkoznak. Hát, hogyha így fogalmazunk, akkor ez azt jelenti, ezt jelenteni, hogyha, hogy a rosszul eljáró gyártókat megjutalmazzuk. A kérdés az, hogy a jogalkotó ön szerint mondhatja-e azt, hogy 0-tól 35-ig nem szabad lekapcsolni a berendezést. Egy kicsit máshogy értettem ezt, hát a gyártó maga is nyilván elvégez bizonyos teszteket, vizsgálatokat, de azokat a vizsgálatokat, amelyek a hőmérséklet intervallumra vonatkoznak, azokat egy független intézetnek kellene elvégezni, egy kutatóintézetnek, amely a technológia e, ezáltal egy újfajta állását e, dokumentálja, meghatározza. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a gyártók nagyobb ráfordítás nélkül végzik el a teszteket, de hogyha néhány reprezentatív motortípus esetén kipróbálnánk, hogy technikailag egyáltalán mi lehetséges, akkor nyilván bizonyos e, tudományos ismeretekre szert tennénk, de fontos, hogy ezt egy független tudományos intézet végezze el. Sokat beszéltünk a hőmérsékletekről. Vannak-e más technológiai paraméterek is, például a magasság, vagy a páratartalom? Igen, vannak más paraméterek is. A magasság nyilvánvalóan egy olyan paraméter, amelyről nemrégiben sok szó esett. A kipufogógáz visszavezetés egyik működési mechanizmusa azon alapszik, hogy ritkítjuk a levegőt, de hogyha már eleve ritka a levegő a környezetben is, akkor korom keletkezik, aminek következtében gyakorlatilag szennye, jobban szennyezzük a környezetet, és koron kerül a kipufogógáz visszavezetési rendszerbe is. Tehát ami a légnyomást illeti, itt, egyáltalán, itt egyelőre nem látok problémát, de itt is látni kell, hogy hol, hol helyezzük, hogyan határozzuk meg a határértékeket. Hogyha úgy határozzuk meg az értékeket, hogy a gépjármű magas magasságon is használható, magas tengerszint feletti magasságon, akkor más a helyzet nyilvánvalóan, mint hogyha egy átlagos felhasználásra kalibrálnánk a gépjárművet. Hiszen ez adott esetben befolyásolja a gáz visszavezetési rendszer működését. Tehát ön szerint, hangzik a következő kérdés, akkor lehetne egy újfajta paramétert meghatározni, hogyha magas tengerszint feletti magasságon használják a gépjárművet, a, ami a páratartalmat illeti. A páratartalom esetében nem látom ennek szükségességét, hangzik a válasz. Következő kérdés. Az egyik intézet meg azt találta, hogy a, az üzemanyag minőségének is kihatása van, és ha igen, akkor mit tehet itt a jogalkotó? Nos, az üzemanyag minősége kétségkívül befolyásolja a kipufogó értékeket. Ez teljesen egyértelmű. Spontán módon nem tudnám megmondani, hogy a jogalkotó mit tehetne. Kapásból nem tudok erre válaszolni, de érdemes lenne ezen elgondolkodni minden bizonyal. Köszönöm. Köszönjük, Federlé úr. Köszönöm szépen, hogy ezeket a bonyolult dolgokat itt el megpróbálja elmagyarázni nekünk úgy, hogy megértsük, és köszönjük a sok információt, amit megoszt velünk. 2016. februárjában egy interjúban ön a következőt mondta. Igazán nem bízik nagyon az autógyártókban, ezt mondta ön. Az úgynevezett Dieselgate vagy Volkswagen botrány Feltárta az ön számára valami újat is, vagy már gyanította, hogy ilyen manipulációk megtörténnek? Kb. tíz éve mondom a diákjaimnak, hogy egy borzasztó nonsens dolog történik, az egy teljesen irreális tesztciklus működik, és hát a gyakorlatban kell optimalizálni ezt a ciklust. Nagyon meglepett engem nem a dízelgét, a botrány, hanem az a tény, hogy 2015-ben került ez csak a közvélemény elé, és nem korábban. Ez egy nagyon világos válasz volt. Más autógyártók, a Volvo, a Subaru, Subaru, tehát a Volkswagen kívül mások is megkeresték önt, hogy, magyaráz, hogy elmagyarázzák, hogy mit csinálnak. És ha igen, akkor tudott-e bármelyik autógyártó valamilyen érvényes magyarázattal szolgálni önnek? Nem, nem jöttek semmilyen magyarázattal hozzám. A CDF-hez mentek magyarázkodni, de ezek a magyarázkodások még mindig nagyon általános síkon mozognak. Igazából nem magyarázzák el, hogy mi történik. Köszönöm. Az utolsó kérdésem. Az autógyártók meg tudják-e változtatni az autó számítógépét, eh, hogy eh, úgy, hogy az EGR vagy az SCR eh, egy bizonyos ponton lekapcsoljon, és egy ilyen csaló szoftverrel lehet ezt így kalibrálni. A szoftver, tehát tulajdonképpen egy hatástalanító eszköz és ez csak a szoftverre vonatkozik, vagy magára a forráskódra is? Két különböző módját ismertettem el ennek a folyamatnak. A klasszikus dolog az, hogy a gyártók, Bosch, Continental eh, szállítanak egy adatok nélküli szoftvert. Azaz, ezen a ponton a szoftvert eh, még lehet kikapcsolni, bekapcsolni, ez egy teljesen eh, nyitott dolog, csak véletlenszerű default alapértelmezéseket tartalmaz. És Ezeket az értékeket aztán a gyártó viszi rá a szoftver. Ez az első modell. A második modell esetében a szállító egy ICU-t szállít, egy vezérlő egységet, egy viszonylag semleges szoftverrel. Ez olyan, mintha egy PC-n rajta van a Linux vagy a Windows, de semmi más. És utána a gyártó maga telepíti a szoftvert. Ez egy új architektúra. És a gyártó saját maga is kifejlesztheti a saját kódját, vagy egy harmadik céget bízhat meg ezzel. Céljának megfelelő kódot rávigye. Köszönöm, Konecsna asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, üdvözlöm professzor úr, és szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk. Valamennyiünk számára nagyon érdekes most a szakszerű ismertetést meghallgatni. Ön azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha a határértékek magasak lennének, a tesztek pedig valós körülmények között történjenek. Ezt a mai normák mellett reális feltételezni. Tehát lehet, hogy az normákat, szabványokat úgy határoztunk meg, hogy ezek a gyakorlatban elérhetetlenek, nem lehet teljesíteni? Az utolsó kérdésére azt mondanám, hogy természetesen hosszú távon el tudnám képzelni, hogy még, al- még alacsonyabb szinten határozzuk meg a határértékeket, de azért ezek még mindig viszonylag reális értékek lennének, de aztán a valóságban senki nem törődne ezzel. Tehát szerintem az prioritás, hogy a most érvényes értékeket tartassuk be, és utána tegyünk majd egy újabb lépést, esetleg még szigorúbb határértékek felé. De ahogyan leírtam, számomra mindenek előtt az fontos, hogy a, nem a laborban, hanem a vezetési körülmények között valós értékeket tartsák be, a most érvényes értékeket. Köszönöm szépen, még egy kérdésem lenne. Az egyik írásos vagy szobeli válaszában tulajdonképpen már benne volt az, hogy az önvélemény szerint a gyártók nem elég kreatívak. Miért gondolja ezt? Ön azt mondja, hogy már tíz éve folyamatosan mondja a diákoknak, hogy a tesztciklusok nem reálisak, hogy valami újat kellene kitalálni. Tehát miért gondolja azt, hogy nem fejlesztenek ki új technológiát, amiket a kis dízeljárműveknél is jobban fel lehetne használni az emisszió csökkentésére, alacsonyabb költség mellett is? A múltban egyszerűen nem volt erre szükség, hogy a gyártók hatékonyabb technológiákat fejlesztenek ki mert mm, az eljárásokkal nagyon jól el voltak a gyártók mostansáig. Hogy mondjak egy példát, mostanáig. Hogy mondjak egy példát. Itt megint csak az EGR-ről van szó. A, nagyon, font, nagyon nehéz pontos értékeket mondani a kipufogó gáz visszavezetésnél. Az egyik oldalon túl magas a NOx érték, és statikus körülmények között produkálták ezeket az értékeket a gyártók, de tudták ugyanakkor, hogy valós viszonyok között ezeket nagyon nehéz -e reprodukálni. Ezért azt mondták, hogy a teszt a jelenlegi teszt ciklus tulajdonképpen nem követeli meg a valós vezetési körülmények közötti érték betartását. Most tényleg a legutolsó kérdésemet hogy tegyem fel. Az írásos válaszokban azt is írta, hogy a kontroll hatóságoknak tovább jól képzett munkatársakra van szükségük, hogy ne közvetlen vagy közvetett módon lobbisták dolgozókra legyen szükségük. Az ellenőrzés, nem inkább az ellenőrzések rendszerét, mint olyat kellene megváltoztatni? Hát ez, eh, én ugye mérnök vagyok, és most inkább ezért a szubjektív véleményemet mondom, tehát azt gondolom, hogy de igen. Köszönöm szépen, Réna asszony. Köszönöm, Borges eh, doktor úr, sokat beszéltünk már a termoablakról. Nekem a motor induló hőmérsékletére vonatkozik a kérdésem. Mondjuk nincs illegális szoftver az autóban, akkor mi lenne a technikailag elvárható teljesítmény, eh, az elvárható emissziós érték meleg, illetve hideg motor esetében? Tehát eh, a melegindításkor eh, magasabb vagy alacsonyabb az érték, mint hidegindításkor. Most magasabb körülményeket követel meg már eleve a rendszer, ezért a meleg motor esetében jobbak lesznek az emissziós értékek, ez több tanulmányból is így derül ki. Igen, ez a következő kérdésem. A szövetségi hivatal tanulmányában pont azt ellenkezője derült ki, e, mégpedig az, hogy e, alacsonyabbak az emissziós értékek a hideg indítás esetén, mint a meleg indításkor. Ezt hogy magyarázza meg? Hát <laughs> nem tudok ezen mit magyarázni, ez valahol ez hibás. A, a KBH e, vizsgálta az Opel Zafirát, és azt írják, hogy az Opel Zafira a határértékeket a hidegindításkor eltölt is hozza. Ha jól értettem, amit ön mond, a, tulajdonképpen még hogyha egy kicsit emelkedik is a hőmérs, vagy egy kicsit emelkedik az emisszió, már az is valamilyen illegális szoftverre utalhat. Hogyha a szoftver nem kapcsol át semmit, akkor tényleg csökkenni kellenének a kipufogó gázértékeknek, és nem nőni. Köszönöm. És a Kraftat Bundesamt jelentésében azt is olvashatjuk, hogy nem kell már mit vizsgálni, az OPEL elég, hogyha újra kalibrál mindent, nincs szükség új törvényekre, ezt a következtetést gondolom nem fogadja el. fontos a fordítás miatt, hogy mikrofonba beszéljünk. Tehát az írásos válaszában azt e, írta le, hogy e, az EGR rendszerek hatékonyabb teljesítményét, az magyarázza, hogy e, kell kerülni a finom port, az ultrafinom részeskéket, Tehát az Euro 5-nél már is kell mindenképpen előírás a szűrő. Mit ez, ezek után is még egy releváns probléma az ilyen járműveknél? Minden piacra kerülő autónak nagyon szigorú határítékeket kell teljesíteni, ezt finom részecske szűrővel érik el, de eznek nincs százszerzelékban ilyen lekapcsoló hatása az első kiszereltségnél az érték a szűrő esetében még elég magas 50 százalék, aztán attól függ, hogy ezek a részecskék mekkorák, mert itt tömeg alapján számítunk, ezért lehet, hogy még bizonyos részecskék átjutnak a szűrőn, és akkor Továbbra is fennáll a szükségesség a részecske szűrő ellenére is, hogy viszonylag kevés részecske érjen el a motorhoz, vagy pedig tényleg százszázalékosan szűrő, tökéletes szűrőket kellene alkalmazni. Köszönöm. Még egy kérdésem van. Az írásban én azt mondja, hogy nincs technikai indokoltsága az SCR rendszereknek az Opel Zafirában, hogyha 145 e, km fölött ez lekapcsol, vagy 17 e, e, fokos hőmérséklet alatt kapcsol le. El tud képzelni ezért mégis valamilyen műszakilag plauzibilis magyarázatot erre, hogy, és, és egyáltalán az, hogy nincs megfelelő indokolás a jelentésben. Igen, tudom, hogy ez így van, és én is szeretném látni az indokolást, többet erről nem tudok mondani. Tehát ez alapvető probléma nem fordítva kellene lenni, hogy a gyártónak kellene megmondani, hogy mire jó a, ez az illegális szoftver. Igen, én szeretném tudni, ha jelenik a KBA, hogy ezt miért csinálják. Tehát az okot ugyan megadták, de ez nem mindig plauzibilis indok. De természetesen bizonyos a hőmérsékletnél, bizonyos hőmérsékletnél változás, változtatni kell, de én máshogy csinálnám. Lehet, hogy vannak bizonyos okok, amiért ezt a lekapcsolást így építették be, de egyszerűen nem, ezt spontán nem tudnám. Én mérném a hőmérsékletet, és ezt venném kritériumnak. Persze lehet még a sebesség is mellékes kritérium, de nem az a fő kritérium. Köszönöm, Évi asszony. Köszönöm. Én szeretnék először is köszönetet mondani önnek amiért itt van velünk felszólalt, és nagyon, nagyon komplexen, de mégiscsak érthetően szólal fel. Szeretnék egy kérdést feltenni az RDE tesztel kapcsolatban, illetve a megfelelőségi szorzóval kapcsolatban. Ezeket 2,1-ben, illetve 2,5-ben állapították meg. Az önvéleménye szerint, illetve átfogalmaznám a kérdést, meg tudná erősíteni azt, hogy technikai szempontból a megfelelőségi szorzók nagyon nagy lelkűek, és esetleg nem is szükségesek a jelenlegi technológiák értelmében. Was Aspekt you remind me mind. Úgy érti, hogy a jelenlegi gyakorlatok nagyon nagy lelkűek, ugye? A jelenlegi, illetve az új RDE teszt is tehát ezt új megfelelőségi szorzóval, a 2,1-el, illetve az 1,5-tel. Ön szerint ezek nem túl nagy lelkűek, ezek a megfelelőségi szorzók? Szerintem egyik napra a másikra nem tudunk tisztább autókat készíteni, úgyhogy valamilyen átállási fázisra szükségünk van, egy picit magasabb értékekkel. Ezt a átállási fázist a lehető leggyorsabban le kell zárnunk. Rendben, akkor kérdeznék még egyet. Ami az Artemis teszt ciklust illeti, az Artemis menet ciklust, hogyha, jelen, hogyha bevezettük volna az artemis tehát ezt a fajta teszt ciklust a jelenlegi új európai menetciklus helyett, ez csak egy feltételes kérdés, tehát, hogyha az Artemis-t vezettük volna be, akkor ma kevesebb káros anyagot bocsátanának ki az autók. Ön szerint tisztábbak lennének az autók, ha az Artemis vezettük volna be annak idején? Beszéltünk erről a pontról, már a hiányzó kreativitás a jelenlegi menetciklusnak a következménye, ugyanis eh, ehhez a menetciklushoz nincs szükség nagy erőfeszítésre. Az új menetciklus a VLTC, illetve a valós, eh, kib- valós eh, kibocsátás, esetén még mindig menetciklusról beszélünk, amely még mindig egyfajta művi, laboratóriumi fázis. Ezért van szükség az RDR-re. Szerintem a, a VLTC, illetve az RDE keveréke hosszú távon adja majd meg a választ a kérdésünkre. Köszönöm, akkor még egy utolsó kérdésem is lenne, ami a csaló szoftverek, a hatástalanító berendezéseket illeti, laboratóriumi körülmények között az új európai menetciklust lehet-e manipulálni a hatástalanító berendezésekkel, és így be lehet-e azonosítani az önvéleménye szerint a hatástalanító berendezések esetleges jelenlétét. A hiányzó kreativitásról beszéltem, de van, ahol nagyon nagy a kreativitás. Ez pedig azt jelenti, hogy hogyan is alkalmazunk hatástalanító berendezéseket, amelyeket nehezen lehet beazonosítani. Itt van kreativitás, vannak ügyetlenül behelyezett hatástalanító berendezések, amelyeket könnyen kiszűrhetünk, viszont vannak olyanok is, amelyekben ne, amelyeket nehéz kiszűrni. Vannak nagyon egyszerű hatástalanító berendezések. Például, hogyha beülünk az autóba, ezt már láttuk nem, nem olyan régen, ugyanaz a menetciklus más eredményet ad, más eredményt ad a tesztciklusban, mint a valós ciklusban. De vannak olyan hatástalanító berendezések, amelyeket nehéz felismerni. Nagyon köszönöm, akkor tehát folytatjuk a második körrel. Három perce van mindenkinek. Sulc úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes önt hallgatni. Kicsit visszarepültem az időben, mikor még egyetemi hallgató voltam. Azt hiszem, valamennyien előbbre vagyunk most itt a szakbizottságban, hogy önt meghallgattuk. Amikor itt az ablakról beszélt, amire lehet, hogy szükség van a, a nyomás miatt, és ön elmondta, hogy esetleg tényleg szükség van erre a hatástalanításra, hogyha nő a légsűrűség, stb. Ez nem régiben egy nagy német magazinben, az opel kapcsolatban olvastam egy cikket, ahol nem írták le úgy ezt a magyarázatot, ahogyan most öntől hallottuk. Az első kérdésem. Ön, mint tudós, úgy érzi -e jelenleg magát, hogy esetleg talán túl korán alkotnak ítéletet, és nem e, várják meg, amíg az Opel választ tudna adni ezekre a kérdésekre. Mert én magam is mérnök vagyok, és úgy érzem, hogy itt most túl gyorsan előre elítélünk e, e, nagyon bonyolult problémákkal kapcsolatban gyártókat. Persze a gyártóknak lehetőséget kell adni, hogy magyarázatot adjanak. Volt egy eset, amiről beszéltünk, az SCR-nél a sebesség küszöb, lehet, hogy ez egy indok, lehet, és a gyártóknak lehetővé kell tenni, hogy ezeket az okokat felsorakoztassák, és akkor majd tovább vizsgáljuk ezeket. Köszönöm. A válasz. Másik kérdésem is lenne. Néhány évet az egyetemen töltöttem, utána évekig a gazdaságban dolgoztam, és egy nagyon nagy különbségre bukkantam. Az egyetemen mérnökként azt gondoltuk, hogy mindenre lehet megoldást találni, okosak vagyunk, intelligensek vagyunk, lehetünk nagyon kreatívak is, de azt gyakran nem néztük, hogy mi mennyibe kerül. A gazdaságban viszont a költségekre is figyelni kell, és az autógyártóknak azt is nézik el, hogy a vevő mennyit hajlandó fizetni az autóért. E, tehát ebben elhangzott, hogy ez költségeket okozhatna ezek a e, termoablakok, e, ön mínusz, azt mondta, hogy mínusz 20 foknál kezd problémát látni, de a hatássalaiti eszköz egész máshogy is kinézhet. Ha nem is euróban, de talán százalékokat tudna nevezni, tudna mondani arra, hogy egy ilyen kipufogógáz vagy motorrendszert mennyiben drágítaná meg, hogyha azt a technikát építenék bele, amire tulajdonképpen szükség van, és amiről valamennyien beszélünk. A e, műszakörök optimális megoldás egy e, olyan belső e, kipufogógáz visszavezetés lenne, ami nagyon drága ehhez szabadon konfigurálható szelepes vezérlésre lenne szükség, és itt a gyártási költség, teget biztos, hogy néhány száz euróval megemelni, tehát viszonylag magas a költség ennek. De lehetne más intézkedésben is gondolkodni. Például a kipufogó gáz visszavezetésnél hűtőanyagokat, olyan hűtőanyagokat alkalmazhatnánk, amivel kapcsolatban már léteznek kutatások de eh, ezeket a felszíni hűtőanyagokat sem olcsó alkalmazni. Tehát egyrészt meg kell nézni, hogy járművenként, motoronként mekkora a költség, és másrészt meg kell nézni hogy még a fejlesztési költséget. A fejlesztési költség az egyszer keletkezik, de majd minden jövőbeni gépjárműnél is a fejlesztések eredményét már hasznosítani lehet. Köszönöm, Balucsi úr. Veramente, grazie, perché... Nagyon köszönöm, tényleg szeretnék köszöntet mondani, ugyanis az ön magyarázatai nagyon pontosak és érthetőek volnak. Játszunk most egy kicsit. 72 72 órára, hoz, 72 óráig hozhat olyan intézkedéseket, amelyekre a nitrogén oxidokkal lehet leszámolni. Tehát játsszuk ezt. Um, the manufacturer needs some time a gyártónak szüksége van arra, hogy megtalálja a megfelelő technológiát, és komolyan lefolytathassa a menetciklust. Ez jó lehetőség arra, hogy realisztikus értékeket hozzon a menetciklus. Nem tudom, hogy válaszoltam ezzel a kérdésére. részben, tehát a realisztikus ciklusokkal lehetett át csökkenteni a költséget, de a másik kérdésem, amiről már hetek óta beszélünk, az az, hogy nagyon sokfajta manipulatív eszközzel állunk szemben, ez probléma. Hogyan lehet harcolni ezek ellen, hogyan lehet csökkenteni ezeket a hatásranító, a hatásranító berendezések használatát? Egyszerű a kérdés. Egyszerű lesz a válasz is. Nem, mégsem olyan egyszerű válaszolni. Ne, egyszerű a kérdés, de a... mégsem egyszerű válaszolni. Nagyon sok technikai intézkedést említettem. Tehát sok technikai intézkedéssel meg lehet oldani ezt a problémát. Vannak olyan intézkedések, amelyeket gyorsan végre lehet hajtani. Egyes intézkedésekre pedig, intézkedések bevezetéséhez pedig még sok kutatásra van szükség. Én éppen ezért mondom azt, hogy ha csökkentjük annak a lehetőségét, hogy a ciklusból ki lehessen, el lehessen menekülni, hogyha a valós kibocsátási körülmények között mérjük az autókat, akkor a gyártók, elérjük, hogy a gyártók megtegyenek mindent, ami csak lehetséges. Ugyanez, mint, ami, mint amit ön is említett az előbb, sok lehetőség van, de nincs gazdasági motivációja a gyártónak ezzel intézkedések bevezetésére. Az egyszerű menetciklus a kiindulási pont? Valós menetciklusa van szükség, Anélkül ugyanis mindent megtehetünk, de nem tudunk ezzel segíteni semmin. Következő felszólalunk. Nagyon köszönöm, professzor úr, hogy itt van velünk. Nagyon érdekes ez a meghallgatás. Szerint nekem nagyon fontos ez az információ ugyanis nem tudtam, hogy az egyetem, amelyet ön képvisel, ez Bajorországban van, hogy ez igazi forradalmasít, ez forradalmasította a Németországról kialakított képemet. Na de most nem is erről van szó, hanem gépjárművekről, amelyeket nem tudunk egyik napról a másikra tisztábbá tenni, szükségünk van átállási időre, átállási fázisra, Na de hát a kisebb dízel autók azt mondta, hogy lehet, hogy kivonulnak, kivezetődnek a piacról. Mi fogja őket felváltani? Mi lesz a következő? Mivel fogjuk ezeket a technológiákat felváltani? Tehát melyek lesznek a dízel autók ö, utódai? Milyen technológiákban van a lehető legnagyobb potenciál ezen a piacon? Milyen mm, motor koncepció lesz a jövőben ön szerint? Véleményem szerint a hibrid motorok alacsony, kevesebbe fognak kerülni. A dízel motor jelenleg kevesebbe kerül, mint a hibrid motor, de a dízel motorok esetében szerintem nőni fognak az árak, hogyha plusz intézkedéseket vezetünk be. A hibrid motoroknál pedig csökkenni fognak az árak és előbb-utóbb a hibrid fogja a, hib, a gyártó fogja eldönteni, hogy hibridet vagy nem hibridet gyárt el, és talán azt fogja mondani a gyártók, hogy itt ez leje a hibrid autókra való áttérésnek. De hát ez nem a, ez nem a jogszabály fogja öm, fogja kiváltani, hanem egész egyszerűen a gyártó fogja mérlegelni a lehetséges megoldásokat, és így a hibrid motor lehet az egyik megoldás. A másik dolog pedig a régen a dízel motor a gázmotorral szemben hatékonyabb volt a, az üzemanyag felhasználás területén. A hatékonyság egyre nő, bizonyos gépjárművek esetében jobb, jobb gáz, gázolajra átérni a dízel helyett. Egészen egyszerűen azért, mert a közvetlen um, injekciós motorok nagyobb, hatékony, nagyobb hatékonysággal rendelkeznek bizonyos esetekben, mint maguk a motorok. Itt is van nitrogén, oxid kibocsátás, de nem olyan nagy mennyiségben, mint a dízelmotorok eset, mint a dízelmotoroknál. Úgyhogy a gyártók uh, majd a lehető legjobb megoldásra törekednek. Skandináviában bizonyos országokban ezekre a gáz alapú üzemanyagokra térnek át. Itt kevesebb a finom részecske kibocsátás, és így tehát a motort talán jobban tudjuk alkalmassá tenni használatra. Köszönöm, mondja az elnő. Köszönöm. Az előadása során, a prezentációban bemutatta azt, hogy milyen eszközökkel lehetne javítani a, a nitrogén oxidok elleni harcot. Itt volt szó az, itt többfajta intézkedésről volt szó, Azonban azt is mondta, hogy az Egyesült Államokban mindegyikben SCR berendezés van, pont azért, hogy hogy az Egyesült Államok szigorú szabályozásának megfeleljenek a gépjárművek. Az lenne a kérdésem, hogy ezeket a berendezéseket méret, méretjük, méretük miatt be lehet tenni a kisebb dízelgépjárművekbe, hát megéri-e, be lehet-e tenni. Vannak, akik azt mondják, hogy kis autóba nehéz beletenni ezeket a berendezéseket, amelyek lehetővé tennék, hogy soha ne legyen hatástalanító berendezés az autókban. Van erre lehetőség. Technikai szempontból könnyebb. Könnyebb kisebb autót tisztábbá tenni, mint egy nagy autót ez inkább gazdasági probléma a gyártónak, ugyanis a költségek magasabbak a kis motorok, a kis autók esetében. Hogyha például mondjuk 800 8000 euróért vesz egy autót, akkor abból 1200 euró lehet a, a költség. Említette, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban. A nyugati piacon sok gyártó előre haladottabb kipufogó gáz tisztító rendszert alkalmaz. Például van olyan gyártó, nem is fegyelenül fontos megnevezni, nem akarok senkit reklámozni, de van olyan gyártó, amely mm, igen, csak tiszta, hát eléggé tiszta dízel motort dobott az amerikai piacra. Ez elég drága is volt egyébként. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy bizonyos gyártók, nem tudnak megfelelni, vagy nagyon nehezen tudnak megfelelni az Egyesült Államok szabályozásának. Németországban van egy gyártó, aki be akar törni az amerikai piacra, de ne felejtjük el a dízelgétet, a dízel botrányt, amely, amely kirobbant. Köszönöm, Hinkel úr. Mindannyiunkat lenyűgöz egyik-másik alternatíva, mindannyiunkat lenyűgöz az Erdély, de egy hátránya van, hiszen a gépjárművek korosabbak lesznek előbb-utóbb. Hogyha ma egy új modellt tesztelünk az Erdély rendszerrel, akkor hogyan derítjük ki azt, hogy például 3, 4, 5, 6 év múlva mennyire lesz környezetbarát, vagy környezetbarát lesz-e egyáltalán. Ez egy nagyon jó megfontolás, az Erdély maga nem elégséges megállapítani azt, hogy 7 év múlva majd környezetbarát módon működik még a gépjármű, és hát vannak problémák is. A kipufogógáz visszavezetésnek vannak nagyon aprólékos, apró részletkérdései. Vannak bizonyos paraméterek, amelyek változnak is, a gépjármű korosodásával, nyilvánvalóan a gyártók egy nagyon nagy biztonsági marzsal dolgoznak éppen emiatt. Hogyha azt akarjuk biztosítani, hogy a gépjármű egész életciklusán keresztül tisztán működjön, akkor az életciklusra vonatkozó teszteket kell végezni. Vannak módszerek arra, hogy hogy lehet laborkörülmények között művi módon korosodni hagyni egy gépjárművet, de szerintem sokkal hatékonyabb lenne úgy eljárni, ahogy az USA-ban teszik, megvizsgálni a már több éves gépjárműveket. Igen, hát, de hát akkor egy ilyen rendszeren belül ezt is le kellene bonyolítani. Igen, hangzik a válasz. Beszéltünk a hatástalanító berendezésekről, általában szoftverekről beszélünk, de időközben láttuk azt is, hogy a Mitsubishi és a Suzuki is alkalmaztak ilyen berendezéseket, de nem szoftverek ezek, hanem konkrét hardware berendezések. Kiderült, hogy alkalmaztak ilyen berendezéseket, és ott a vezetőség lemondott, szemben a Volkswagen-nel, ugye? Találkozott-e már más ilyen hatástalanító berendezésekkel, amelyek nem szoftverként működnek? Egy alapvető probléma, amely még inkább a szindioxid kibocsátásokat érinti, mint az eddig megtárgyalt káros anyagokat, az, hogy a tömeg és a légellenállás is nagyon fontos változók. Nagyon részletes számításokra van szükség, és itt nagy, több a hiba lehetőség is. Konkrét intézkedéseket nem ismerek, de sokszor ilyen esetben jobban felpumpálják például az abroncsokat, vagy pedig a lég ellenállás javítása érdekében leragasztanak bizonyos nyílásokat a gépjárművön, aztán a különböző segítő berendezéseket lekapcsolják, tehát már a tesztek előtt optimalizálják a gépjármű működését. Ilyen lépésekhez folyamodnak. Schulze képviselő? Daniel Lange és Felix Domke újságinterjúkban és másútt is rengeteg információt szolgáltattak. Lange úr egyébként itt is lesz majd hamarosan. Én az elmúlt hónapokban azt tapasztaltam, hogy ez a két férfi volt az, aki megállapított bizonyos ismeretekre tettek szert a különböző illegális gyakorlatokkal kapcsolatosan. Ön is sok éve ténykedik ebben az ágazatban, az imént egy kicsit már utalt is rá. Ön itt-ott nem bukkant ilyen-olyan illegális gyakorlatokra? Vagy esetleg utalt önnel beszélgetve valaki arra, hogy léteznek ezek a gyakorlatok, mert azért tényleg megdöbbentő, hogy csak most erőn fény ezekre a dolgokra. Az ágazaton belül régóta ismert volt az, hogy a menetciklus nem realisztikus, nagyon elrugaszkodott, és másrészt részről az, hogy mindenki következetesen optimalizálja a gépjárművek működését a menetciklushoz igazodva. Mondván, a menetciklus a lényeges, az, hogy mi történik az utakon, az már mellékes. Ez régóta egy bevett gyakorlat az ágazatban, és ezt szinte mindenki tudja, aki az ágazatban dolgozik. Hogy vannak konkrét hatástalanító berendezések, az azonban egy új felismerés. Köszönöm szépen a válaszát. Ami a válasza első részét illeti, hát vannak bizonyos jogi előírások, és gondolom ennek megfelelően cselekedtek a gyártók. Tehát egyrészt itt vannak a hatástalanító berendezések, tehát ez a szabálysértés, másrésztről viszont van egy keretünk, amelyhez alkalmazkodnak a gyártók. Tehát az alkalmazkodás, mint olyan, nem szabálysértés, az illegális berendezés viszont igen. Igen, nyilván az alkalmazkodás nem az, bár a motorvédelmi intézkedéseket más és másként lehet értelmezni. Gyártóként valószínűleg én is így járnék el. Igen. Ha a jogalkotó azt mondja, hogy a valós vezetési értékekkel nem kell foglalkozni, akkor az majd, hogy nem egy felszólítás a visszaélésre. Tehát a jogszabályokban úgy látom, hogy nagyon nagyon ne, nem definiálták elég körültekintően a hatástalanító berendezések fogalmát, ez is az egyik oka annak, hogy most itt ezzel problémával foglalkozni kell. Ertu képviselő. Borgész, nagyon érdekes dolgokat mond ön a laikusok számára is. Még egyszer megnéztem ezt a rajzot, ezt az ábrát, és ha jól látom, akkor ez itt a motorból vezet ki, és a kipufogó gázokat újra hasznosítja a rendszer, annak az abból származó hőt újra hasznosítja a fűtéshez, és aztán ennek egy része eltávozik a kipufogó keresztül, illetve visszavezetik a tisztítórendszerbe. A kérdésem az, hogy ez a tisztítás, tisztító berendezés itt hátul legyen az LNT, SCR vagy bármilyen más berendezés, ez vajon szolgálja a motor védelmét? Hiszen erről beszélünk itt, de vannak olyan gyártók, akik itt hátul a kipufogógáz tisztító berendezésnél vetik be a hatástalanítást. Hát a motor szempontjából az, ami ott hátul történik, az nem releváns. Kérdés az, hogy hogyan definiáljuk a motort, mint olyat. Szükebb értelemben vagy tágabb értelemben vesszük a motor fogalmát. A motor szempontjából, ahogyan ön nagyon helyesen mondta, teljesen irreleváns az, ami ott hátul történik. Köszönjük szépen! Köszönöm, elnök asszony! Borgészt úr, mondja Gelbrandi képviselő, ön azt mondta, hogy a gyártók nem érdekeltek abban, hogy tisztább autók kerüljenek az utakra. Egyetlen érdekük az, hogy megfeleljenek a menetciklusnak. Ez azt jelenti, hogy a technológiai fejlesztés és a menetciklusra összpontosít, az annak való megfelelést szolgálja. Jól értettem? Ezt mondta? Így van, igen, ezt mondtam. Ez természetesen előtérbe helyezi a menetciklus fontosságát. Ön azt is mondta, hogy önt nem lepte meg a Dieselgate, önt egyedül csak azt lepte meg, hogy csak 2015-ben derült mindenre fény. Beszélt az ágazatban közismert tényekről, de gondolja-e, hogy a hatóságok is tisztában voltak azzal, hogy mi, tart, mi történik, mi zajlik. most nem a hatástalanító berendezésekre gondolok konkrétan, hanem arra, hogy a gyártók csak arra figyeltek, hogy a menetciklusnak feleljenek meg, ahelyett, hogy olyan járműveket gyártottak volna, amelyek az utakon tisztábbak. Szerintem az amerikai hatóságok tudták, hogy mi történik, néhány európai országban viszont szerintem vagy nem tudták, hogy mi zajlik, vagy nem akarták tudni, hogy mi zajlik. Vegyük példának Németországot. Ön professzorként minden bizonyal a hatóságokkal is kapcsolatban állt, sőt az is lehet, hogy beszélt ezekről a kérdésekről a hatóság képviselőivel. Az elmúlt években beszélt-e német tisztviselőkkel, vagy más európai köztisztviselőkkel ilyen kérdésekről? Nem, köztisztviselőkkel nem beszéltem ilyen kérdésekről. És valaha látott-e valamilyen hatóságtól származó dokumentumot, amelyből kiderült volna, hogy tisztában vannak ezzel? hatóságoktól származó dokumentumokban szerepelt olyasmi, hogy non-profit szervezetek, független szervezetek esetleg teszteket végezték, végeztek, eh, amelyekről tájékoztatták a hatóságokat, de a hatóságok ezekkel kapcsolatosan nem léptek. Gondolja el, hogy az európai hatóságoknak tekintettel arra, hogy a tiszta levegő az egy közjó, eh, már régebben is cseleked, fizetniük kellett volna. Nem értem a kérdést pontosan. Nos, tekintettel arra, hogy viszonylag közismert volt az, hogy mi történik, és hogyha nagy különbség van a, teszteredmény, a labori teszteredmények között és a valós teszteredmények között, gondolja, hogy a hatóságoknak jóval korábban kellett volna már lépniük? Igen. Köszönjük, Zálva úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ennek, Borgész úr. Az elmondottakat egy technikai jellegű kérdésem lenne. Ami az átmeneti időszakokat illeti, az Euró 5 és az Euró 6 normák betartását illetően elegendőek az átmeneti eh, határidők, és hogyan működik mindez az USA-ban és Japánban például. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy hogyan működnek a japán szabályozó testületek, ami az USA-t illeti, itt nem voltak átmeneti időszakok. Normál esetben, ha minden jól megy, akkor ezekre az átmeneti időszakokra nem is lenne szükség, de hát most itt vannak ezek a járművek, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. Az USA-ban a gyártók tudják, hogy mi történik akkor, hogyha csalnak. És néhány kivétellel ugyan, de azért betartották a határértékeket, így az USA-ban nem volt szükség ilyen átmeneti időszakra. Köszönöm szépen. Lenne még egy kérdésem. Az az érzésem, hogy ön most itt a hibrid motorok mellett érvel. Ezek a hibrid motorok manapság inkább benzinnel működnek. Az eddigi technológiával vajon gyárthatók-e olyan hibrid motorok, amelyek dízellel, gázolajjal működnek? Igen, dízelhibrideket is lehet építeni, persze, de akkor itt jóval magasabb lesz a költség, hiszen a hibrid rendszer már maga is viszonylag költséges, ehhez hozzá, ehhez társul az, hogy a dízel is drágább. Van néhány dízel hibrid is a piacon. Okay. <laughs> In this parliament you cannot. okay. There are even a few van tehát néhány hib- dízelen működő hibrid motor a piacon, de ez még mindig egy viszonylag kivételes megoldás. Lehet, hogy néhány esetben ez egy jó megoldás, beválhat, de szerintem nem lesz egy általánosabb jellegű megoldás, amely el fog terjedni. Köszönjük, Ejjel Szender asszony. Eh, Köszönöm szépen. Dr. Borgeszt, sajnos még van még egy program, volt még egy programom, és nem tudtam időben itt lenni, de most hagyd tegyek fel egy kérdést. Mindenek előtt ön nagyon jól ismeri az autóipart. Mi a véleménye? Azok az intézkedések, amelyeket megköveteltünk az, az autóipartól, ezek vezettek oda, ezek eredményezték azt, hogy az intézkedések végrehajtása felgyorsult, mégpedig annyira, hogy ez végül is oda vezetett, hogy úgymond idézőjelben kreatív megoldások után kellett, hogy nézzenek a gyártók. Mert vannak bizonyos gyártási ciklusok, amik miatt nagyon jó idővel előre kell tervezni. Spanyolországban elsősorban közepes és kisméretű járműveket gyártanak, illetve használnak az átlút már említette. Kérdezném, hogy bár ez a technológia költségesebb, de hát közepes és kisebb méretű gépkocsik számára, hogyha ezt írnák elő erre az átmeneti időszakra, Eh, amíg eljutunk oda, hogy eh, nulla eh, környezetterhelést kell garantálni. Tehát, hogy addig ezt a technológiát viszonylag olcsón, gazdaságosan lehetnek kis és közepes méretű autóknál alkalmazni meglehetősen kedvező költség mellett. És ez a dízel járművek használatának is jót tenne. És még egy dolog. Sokat hallunk arról, hogy majd jönnek olyan járművek és olyan autók is, aminek három literes lesz a fogyasztása. Egy ilyen átmeneti időszakban talán meg lehetne egyezni abban, hogy a tesztek legyenek valósághűek, Természetesen lesz még emisszió, hát ezt tudjuk, de azért a tesztek valóban a valós körülményeket kell, hogy tükrözzék. Ugyanakkor ezek az autók nagyon sokkal gazdaságosabb fogyasztással működhetnének, tehát három literes fogyasztással. Talán ez elképzelhető, mint megoldás? Kezdjük az első kérdésével hogy ezek az új technológiai megoldások a jövőben majd olcsóbbá válnak? Ez volt a kérdés. Hát némelyik igen. Az SCR-t említettem, most ebben a konkrét esetben ezt nem gondolnám, mert ez a katalitikus redukciós rendszer, ez, ez elég drága. Nem látok ebben nagy költségcsökkentési lehetőségeket de talán hát lesznek majd azért fejlesztések, lehet, hogy az ipar majd egy teljesen új katalizátor elvet fog ki találni, de ezt most még nem látom. De vannak más technológiák is, amelyeket szintén említettem az előadásomban, amelyek alapvetően azért még nagy fejlesztési erőfeszítéseket igényelnek. Említettem például, hogy lehet, hogy majd új anyagokat találunk, amelyel a, a koromképződést csak meg tudjuk akadályozni. Lehet, hogy hosszú távon ezeket majd elég olcsón is elő lehet majd állítani. Ez kutatás, nem látjuk előre pontosan, hogy mi hogyan változik majd. Vannak már most is olyan gyártók, amelyek két kipufogó gáz visszavezetés, hibrid visszavezetés rendszert alkalmaznak. Ezt láttuk a szlájdon is. Az egyik kör az teljesen kívül vezeti vissza a kipufogó gázt, és ez a két ösvényes kombinált megoldás is lehet, hogy majd megoldás jelent a kip pufogó gáz, és abban is az NOx emisszió csökkentéséhez. Hogyha majd azt látjuk, hogy ez a külső EGR már tényleg operatív módon ez működik, mert ezt mondjuk a részecske szűrő után helyezik el, és lehet, hogy hosszú távon a nagynyomású egért alacsony nyomásúval lehet felváltani, hasonló ár mellett elég sok kutató munka folyik erről. Ezek egyszeri költségek, egyszer kell beruházni, és utána már ez nagyon jól működik. Köszönöm szépen, Borges úr, hogy eljött hozzánk. Én egy garázs árnyékában nőttem fel, és érdekelnének a, azok a modellek, amelyek a retrofitting elvén alapulnak. Elég nagy flottáknak különösen fontos lenne egy nagyon gazdaságos modell, amivel hát kicsit okosabban lehetne alkalmazni azt, ami már működik. Tehát a használt kocsik átalakítása mennyiben lehet megoldás új autóvásárlása helyett, hogyha ezeket utólag szereljük fel ilyen emissziócsökkentő berendezéssel. De ezeket a pánt a piacon blokkolják, csak buszon, pon vagy teherautópon alkalmazzák. Pedig már nagyon sokat javult a szűrő technológia is. A második kérdésem a kutatás fejlesztés kapcsán mindig azt eh, halljuk egyfajta mantraként, hogy eh, ha túl szigorú határértékeket szabunk meg, akkor minden nagyon drága lesz. Eh, magas követelményeket támasztunk a tesztciklus kapcsán. Mekkora átmeneti időszakra van szüksége az ágazatnak ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a szigorú követelményeknek? Azt hiszem, itt két alapvető kérdést tett fel. Az első a retrofit megoldások a virtuális élettartam változó országonként, de mondjuk tíz év egy autó esetében az élettartam de vannak más motorok, mondjuk traktorokban alkalmazott motorok, ahol hosszabb ez az idő, akár 20-30 vagy akár 50 évig is elmegy egy ilyen mezőgazdaságban használt motor. Az ilyen retrofit megoldás haszn- nagyon hasznos lehet, de nagyon nehéz műszakilag megoldani, mert nagyon mélyen kell avatkozni a motorvezérlésbe, azért ki kellene cserélni gyakorlatilag az egész motorvezérlőművet, át, és ez nehéz dolog. Nem azt mondanám, hogy lehetetlen, de nehéz. Meg tudna ismételni a második kérdését? Ennek asszony kéri, hogy gyorsan. Tehát Sokszor azt mondjuk, hogy túl költséges lenne, ha nagyon szigorúak a határértékek, hogyha nagyon szigorú határértékeket szabnánk meg, és nagyon jó tesztrendszer lenne, akkor a jövőben mennyi átállási időre lenne szükségük a gyártóknak, a végre a politikusok meg tudnák hozni a döntéseket? A 70-es években vita folyt arról, hogy három mutas katalizátort kellene bevezetni a dízelmotorok számára. Aztán a 80-as években azt mondták, hogy ez nem, ez sosem működne, és ez nem valósult meg. Aztán megalkották a törvényt, és hirtelen működött ez a katalizátor. Úgyhogy mindig nehéz azt mondani, hogy mennyi időre lenne szükség, vagy mennyibe kerülne egy valamilyen átállás. Azt hiszem, hogyha némi nyomás nehezedik a gyártókra, vagy a piac részéről, vagy a jogalkotó részéről, vagy máshonnan, akkor sok esetben igenis egy új technológiát három éven belül is be lehet vezetni. E, persze minden nagyon is attól függ, nagyon komplex késekről van szó, vagyis elemektől is sok minden függ. E, nagyon fegyelmezettek e, voltak a kollégák. Védasszony, kérem, az utolsó kérdést tegye fel. Vargesz úr, az írásbeli válaszokban három előfeltételt nevez meg, amikor észszerű lenne a szoftver alkalmazása, és ami megkönnyítené a jogszabály betartását vagy érvényesítését. Az egyik ilyen feltétel a szoftver dokumentáció. Egy ilyen szoftver dokumentáció automatikusan tartalmazna azt az információt is, hogy milyen célja van a szoftvernek, tehát teljesülne ezzel az az ajánlás, hogy minden egyes hatástalanító eszközt, eszközlétét indokolni lehetne, hogyha lenne ilyen szoftver dokumentáció, és akkor két legyet egy csapással, minden megoldott. A dokumentációnál azt kell biztosítani, hogy egy helyes, a valóban a szoftverhez való dokumentációt küldjék ki. A dokum, ezek a dokumentációk borzasztóan komplexek, és hogyha csak kicsit is változtatunk a szoftveren, mikor a programozó egy óra alatt valamit változtat, akkor is egy-két hétig kell, ford, kell arra fordítani, hogy megnézzük ennek a módosításnak a hatását. Tehát időre van szükség az elemzéshez, és ebben az ilyen dokumentáció nagyon hasznos lehet. De, ahogyan mondtam, tehát a megfelelő dokumentáció kell, ami az adott szoftverhez, és van egyfajta akusztikai funkció is a gyártónál, csak ennek az akusztikai funkciónak teljesen más a célja, mint hogy javítsa a hallást. Ennek, tehát az, aki olvassa a dokumentációt, annak gondolkozni kell, és mindig meg kell keresni, hogy milyen hát, mögöttes gondolatok húzódnak meg a dolgok mögött. A tűvnél mi azt mondtuk, hogy meg szeretnénk vizsgálni a szoftvert, de a gyártó azon az állásponton volt, hogy az üzleti titok. Ön ezt elfogadhatónak tartja? Tehát, hogyha a TÜV be, be, beletekinthetne az, a szoftverbe, hogy akkor ez üzletileg hátrányosan érinteni a gyártót? A normál esetben mindenki, akinek a tevékenysége üzleti titkot eh, tartalmaz, eh, aláír valamilyen megállapodást. Tehát, hogyha mondjuk a TÜV eh, vagy bármilyen más szervezet mondjuk belenéz, a, megnézi a szoftvert, akkor garantálni kell, hogy akkor nehogy a következő gyártó azt mondja, hogy hát ezt a funkciót én is szívesen hátvenném. Ez megoldható, tulajdonképpen minden szállító erre talál megoldást. De hogyha mondjuk valaki a konkurensnek dolgozik, konkurenciának dolgozna a tűvnél, hát ez probléma, de mindenképpen van erre megoldás. Elnök, Köszönöm szépen, professzor úr. Még olyan érthető volt, hogy még az olyan egyszerű lélek, szociológus, mint amilyen én vagyok, szintén nagyon érthető és egyszerű válaszokat hallott. Lehet, hogy még majd eljutatunk önnek, önhöz írásbeli kérdéseket is. De köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy válaszolt az összes kérdésre. I would like to Akkor tehát folytassuk a mai utolsó meghallgatásunkkal. Remélem, hogy fegyelmezettek leszünk, és be tudjuk fejezni a meghallgatást időben. Have a seat, um, Foglaljon helyet Daniel Lange úr. Ön a Faster IT ügyvezető igazgatója. Ez egy német tanácsadó cég, amely a menedzsmentre, illetve az IT szektorra specializálódott. Már 20 éve dolgozik az, a gépjárműiparban, az IT stratégiák területén, az innovációs menedzsment tekintetén fő munkatársa volt például a BMW-nek is, úgyhogy ez nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik. Ugye megkaptuk már a, a, az írott kérdésekre adott válaszokat. Azt is tudjuk, hogy a Bosnál is dolgozott, és együtt úgy döntöttünk, hogy a koordinátorok kollégákkal úgy döntöttünk, hogy majd a meghallgatás után Lange úrnak, Domke úrnak is, most képviselőnek is um, tudnánk majd írott kérdéseket küldeni. Köszönöm tehát, hogy itt van, át is adnám a szót, és akkor utána jönnek majd a kérdések. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen a mai délutánon. Szerintem ez egy rendkívül fontos eljárás, amelyet önök itt lefolytatnak. Örülök, hogy én is egy kicsit hozzájárulhatok. Ahogyan ezt az elnök asszony is mondta, én mérnök vagyok, de stratégiát is tanultam. Amikor hallottam, hogy arról, hogy a dízel botrány arról szólt, hogy pár mérnök leült, úgy értettem, mm, úgy, úgy éreztem, hogy fel kell, szól, fel kell hogy szólaljak. Valaki nemrégiben azt is mondta, hogy ez a csoport volt az, amelyik megpróbálta elmagyarázni, hogy a dízel botrány keretében hogyan is csaltak a gépjárműgyártók. Remélem, hogy egy pár gondolatra is hozzájárultak ahhoz, hogy ennek a csalásnak vége legyen. A gépjárműiparnak reformra van szüksége. Ez az egyetlen olyan ipar, amely mm, egyre nagyobb áron állít elő termékeket mindig egy kicsit drágább, egy kicsit nagyobb luxussal rendelkező autókat gyárt a gépjárműipar. Nagyon sok háború van a gépjárműiparban, ami az árakat illeti. Miért nem, le, miért nem csökkenhetnek az árak, mint a számítógépek ára? Hogyha valaki processzort állít elő, számítógépet, hát ez sokkal bonyolultabb, mint egy motor, úgyhogy nincs nincs magától értetődő ok arra, hogy egy autó miért drágul mindig egyre jobban. Hallottuk itt a prezentációk során, hogy pár száz euróra van talán szükség ahhoz, hogy a technikailag lehető legjobb kifogó gázkezelő rendszert megkapjuk. Kint vannak olyan emberek, akik reklámozzák ezeket az önvezető autókat, kicsi autók ezek, önök is látták őket itt a bejáratnál, egyfajta kutatásra jók ezek az autók. Persze próbálják meggyőzni a fogyasztókat arról, hogy vegyék meg ezeket, Na de akkor arra is kellene, hogy legyen pénz, hogy megvédjük a környezetet. Ami ezeket a dinoszauruszokat illeti, megvannak a saját eljárásaik, nem változtatnak semmit az elektronikus vezérlő rendszerekben. Ugyanazokkal a beszállítókkal dolgoznak, nagyon kifinomult rendszerekkel nyúlnak bele a dokumentációkba. Vannak jogi entitások is, amelyek, akik nem változtatnak semmit meg ezekben az előírásokban. A termékek esetén a Bosnak például szerződése van szüksége, ehhez a menedzsment kezdi el a tárgyalásokat, és minden héten valami változtatásra kerül sor, aztán egészen fel és felkerülnek a vezetőség szintjére 4-6 hét alatt ezek a szerződések. Semmi fontos nem történik, anélkül, hogy a több mm, ezek a több száz tehát az ember ne értesülne róla, ugyanis így működik ez az egész rendszer. Minden érdekli őket, ami a költségekkel kapcsolatos, ezt hallottuk már számtalanszor. Um, Na de az eljárások hogyha működnek, arról információt kell nekik nyújtani. Hogyha nem tudják ezeket a feljárásokat monitorozni, akkor azt, jelenti, hogy nem tudnak megfelelően vállalatot vezetni, és valaki így akár be is csaphatja őket, lehet, hogy ez nem is egy jó gondolat hogyan lehet a, az, hogy a dízel botrányt több mint tíz évig nem öm, leplezték le egy-egy mérnöknek egyáltalán nem állt érdekében az, hogy magasabb pénzért, több fizetésért elárulja ezeket a, ezeket a titkokat. Előfordulhat, hogy 60-80-90% a fizetésnek ezen alapult. Az igazgató minden egyes autó, gépjármű esetén meg, ha meghatározza, hogy még mielőtt kikerülne a piacra az autó, milyen bevételt kell azzal majd produkálni. Úgyhogy mindenki ott van ez a nagy nyomás. Önök, mint politikusok, mint az európai emberek képviselői el kell, hogy érjék, hogy a vállalatok betartsák a szabályozást, vagyis a, a, a csalásra való hajlamot kell, hogy csökkentsék. A legalul legkisebb beosztásban dolgozó emberek fizetését kellene tehát így növelni. Hogyha jól működik a vállalat, akkor az emberek fizetését lehet növelni, ha nem jól működik, akkor nem lehet. A gazdasági rendszerünkben ez így jól működik, ugyanis a piac jó bíró. A piac mutatja meg, hogy élhető-e a, termék. A tőzsde sokkal rövidebb időre mutat előrejelzést. Margéza úr is azt mondta, hogy minden lehetséges, csak pénze van hozzá szükség. Van két plusz vetület, amelyre szeretnék kitérni. Miért lett az, hogy több száz mérnök, illetve több száz szakértő csendben maradt? Miért nem mondtak semmit, hogyha tudtak? Kettő része van itt a válasznak. Először is sajnálatos módon sajnálatos módon hogyha valaki közérdekű bejelentő, akkor nem védi őt semmi és senki. Több száz ember hal borzasztó halált, kockázatokat vállal a, az életéért, és nem védi őket semmi. Egyszerűen csődbe mentek volna ezek az emberek, hogyha felszólaltak volna. Tudom, hogy ez így borzasztó, de hát nézzenek Snowderre. Mm, még csak menedék jogot sem merünk neki adni. Mi, európaiak, talán meg kellene, hogy kérjünk másokat arra, hogy szólaljanak fel, és legyenek bátrak. Hogyha ezt akarjuk, hogy az emberek bátrak legyenek, akkor kérem, tisztelt, tisztelt képviselők, legyenek önök a példák, mutassanak példát. Egy másik rész, miért csaltak a, gyár, a jármű gyártók, miért nem került, miért nem mutatták be ezeket a botrányokat korábban. Az új európai menetciklus legutoljára 97-ben nyúltak hozzá ehhez a menetciklushoz, tehát mindenki a gépjárműiparban tudta, hogy nem volt eléggé reprezent az év, ugyanis a fogyasztóra, illetve a tesztre is optimalizálni kell a gépjárművet. Hogyha a teszt, a menet nagyon művi, akkor mm, az egész játékká válik. Megpróbálják a gépjármű gyártók a lehető legolcsóbban becsapni a, a tesztet. Hallhattuk az előző felszólalónktól, hogy a Mitsubishi például annyira felnyomta az abroncsokat, hogy azok szinte felrobbantak. Na de hát az autó utakon mm, egyenesen mennek ezek a, az abroncsok, körülbelül ugye azon a sebességen, úgyhogy ott nem jelent ez semmilyen ö, problémát. Ez gyakran előfordul. Az ICTT végzett is számadatokra vonatkozó becsléseket, és arra jutottak, hogy gyakorlatilag mindenki a negatív oldalon van, vagyis mindenki kis adatokat, kis számadatokat ad meg. Vannak, akik 50%-át elfedik a valódi kibocsátásoknak. egész egyszerűen rossz számokat adnak meg a hatóságoknak, méghozzá mindenféle következmény nélkül, és itt ez az igazi kérdés. Olyan szabályokat kell, a, a, kell alkotni, amelyeket aztán betartanak. Be kell, hogy tartassuk ezeket a szabályokat a vállalatokkal, az emberekkel, akik csaltak, akik nem figyeltek oda, máshova néztek, és nem realisztikus áron, nem reális áron adták el a gépjárműveket. Még azt szeretném kiemelni, hogy szerintem nem szabad belemenni a részletekbe, a szabályozási részletekbe. Szerintem nagyon jó, hogy próbálják megérteni a technológiát, de ne, kérem, hogy ne öm, kérjenek SCR katalizátorokat, mert lehet, hogy jobb, hogyha, öm, hogyha nincs az autóban. Tehát öm, a szabályozásban kell valamiféle szabadságot adni. Adjanak iránymutatásokat, azt fogalmazzák jogszabályá, mondják el, hogy hogy hogy is néz ki a jó kibocsátási szint, mennyire elfogadható. És hagyják, hogy a gépjárműipar ki dolgozza a technológiai megoldásokat. Ugye a részleteket ne szabályozzák, hanem inkább a nagyobb képet próbálják meg szabályozni. Valós kibocsátás, ez jó elem, de ezt hát erre mindannyian egyetértettünk, átlátható, egyszerű, elégséges szabályozása van szükség arra, hogy a helyszínen tudjunk tesztelni. Ez olcsóbb és jobb és az emberek, a hatóságok számára is. Nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sokan szeretnének részt venni a méréseken. Hagyják, hogy vegyenek részt a méréseken. És hogyha túllépést látnak a valós kibocsátásban, akkor hagyják, hogy a gépjármű gyártó ezt elmagyarázhassa. Hogyha több autóban merül fel ugyanez a probléma, akkor pedig szabjanak ki ö, bírságokat. Ugyanis ha ez egyszer megtörténik, akkor többször már nem fog. Tehát összefoglalnám, a közérdekű bejelentőket védjék meg, hiszen akkor így ö, hamarabb fény derül mindenre. Legyünk modernebbek technológiai szempontból. Alapvetően nem szabad, tehát a rendeletet önöknek kell ö, kidolgozni, de ne próbálják előre gondolni, hogy hogyan is fognak, mit is fognak, mm, hogyan is fognak dolgozni a gyármű, a járműipari szakértők. Köszönöm. Nem szeretünk veszíteni, mondja az elnök. Nagyon köszönöm ezt a gondolatébresztő beszédet. Rögtön meg is adnám a szót a két jelentéstevőnek. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, Lange úr, köszönöm, hogy itt van, és ilyen világos prezentációt tartott. Élt a lehetőséggel, és snowden is, Edward Snowden urat is védte, hm, akár egyet is értek önnel. Azzal kezdett, hogy a menedzsment felelősségére felhívta a figyelmet, mivel mi egyfajta IT szakértőként is dolgozunk, a elektronikus vezérlövetség szakértőjeként, az lenne a kérdésem, hogy ugye sok szereplő van a pályán, sok olyan szereplő, akik ezeket a szoftvereket kidolgozzák, a szoftver programozók például neki a felelős van, egy menedzser, aki felelős, gondolom, hogy a gépjármű gyártó lehetne a felelős. Igen, a gépjármű gyártója, és mindig van egy adott menedzser, aki az ECU-ért, a motorvezérlő rendszerért felelős ezért az elektronikus vezérlőegységért. ha például a Volkswagen nézzük, ugye azok voltak a felelősek, akik ott hagyták a Volkswagen-t. Nem tudta a Volkswagen őket megvédeni, és nem tudta őket bent tartani a vállalatban. Automatikusan kikapcsol a mikrofonom. Tehát végzett egy kis felfejtést, ha jól tudom, így hívják ezt, és nagyon sok dolgot, dolgora, dologra rábukkant, amelyek nem voltak maguktól értetődőek. Ön szerint a hatóságoknak a típus autókon kellene vizsgálatokat végezni, vagy hát erre már mondott egy pár gondolatot a gondolatébresztőjében is. Mm. Előíró, majd betartató rendszerre van szükség. Szerintem, hogyha típus jóváhagyásra kerül sor, akkor a szoftverre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. De meg is fordíthatnám a kérdést. Ne próbáljunk ne próbáljunk egyértelmű hatástalanító berendezéseket keresni. Szerencsére van szükség ahhoz, hogy megtaláljunk egy-egy hatástalanító berendezést. Hogyha valakinek odaad egy NCU-t, és azt mondja neki, hogy keresse meg a különbséget, akkor 3-6 hónapig fog dolgozni rajta. Lehet, hogy nem találja meg a különbséget, lehet, hogy megtalálja, ki tudja. Megfordítanám tehát a kérdést, hogyha típus jóváhagyást kap egy gépjármű, akkor mindenféle biztonsági eszközt be kell mutatni a szabályozónak, ide értve a belső rendszereket is, vagyis, hogy újra lehessen programozni az autót um, ahhoz, anélkül, hogy kérnénk az eredetberendezés gyártóját erre meg tudjuk nézni nyilvánosan, vagy pedig úgy, hogy egy-egy szakértőt kérnek. De ne legyen ez alapeset, ugyanis ez sokkal nagyobb, ö, nagyobb terhet jelent. Akkor kell elemezni, hogyha valami történik, és akkor ez egyfajta új elem lehet a megoldásban. Ugyanis, hogyha a teljes flottát m- mm, próbáljuk meg monitorozni, hát először is előfordulhat, hogy nem érdekel minket, hogy hogyan programozták őket be. Na de hát ar- arról van itt azon, azon egy kérdés, hogy itt a csaló szoftver az rendszer szintű, vagy egy-egy autónál jelenik meg ez a kérdés. Nagyon köszönöm, még az utolsó kérdésem az lenne, hogy ön, csak úgy, mint az előtt felszólaló szakértő azt mondja, hogy próbálják a teszt, a menetciklus, meg a menetciklus megkerülni, ott csalni, nem pedig a valós kibocsátások között. Ön szerint jobb lenne, hogyha úgy tesztelnénk az autókat, hogy felállítanánk a sztenderdeket, és aztán a, gyár, a járműipar nak kell magának, saját magát szabályozni. Tehát ön szerint jobb lenne, hogyha nem lenne ennyire részletes a mi bemutatásunk, ugyanis ez esetleg rossz jelet küldhet az iparnak. Szerintem a lehető legtöbb tesztet kell felállítani. Nem lehet mondjuk 60 km per órával felfele menni, hogyha éppen valami nehezet cipelünk. Ugyanígy meg kell határoznunk a maximum körülmények közötti forgatókönyvet is, és el kell mondanunk, hogyha rosszul tesztelnek egy-egy autót, mit jelent a rendszeres használat? Azt, hogy rendszeresen használja a fogyasztó. Tehát mondjuk a férjétől, vagy a feleségétől azt férjének valaki azt mondja, hogy vigyük el az autót, és nézzük meg, hogy ha 100 kilométert utazunk Belgiumban, utána milyen az autó, milyen kibocsátás szempontból az autó. Megfelelő eljárásra lenne szükség, hogy azt tudjuk mondani, hogy kedves gépjárműipari szereplő, mi itt a probléma? Előfordulhat, hogy fognak három autót, és ugyanez lesz a, az eredmény mind a három esetében. Ez nem történhet, nem történt meg az, mint ami Németországban megtörtént a KBA-val, amikor is politikailag a politikusok azt mondták, hogy jó, hát ez nagyon szép érv, és leírták a, a jelentésükbe mindenféle utókövetés nélkül. Zába kettő kétszer szerepel a listán, mint előadó és mint uh, frakció szóvivő is. Spanyolul szólalnék fel. Köszönöm szépen, Lange úr, hogy itt van ma. Az ön előadása rendkívül érdekes volt. Ugyanazt kérdez, kérdezném öntől, amit az ön előtt előadó kollégájét, kollég, kollégájától is kérdeztem. Érdekelne az ön perspektívája is. Nem minden belső égésű motorban fordul elő ez a fajta dilemma, amiről beszélünk. Tehát a hatékonyság tekintetében és a teljesítmény tekintetében mi a legjobb technikai megoldás, hogy a célkitűzéseket elérjék a gyártók, amelyektől eltértek. Borgészt professzorral teljesen egyetértek, a legjobb technikai megoldás jelen pillanatban a szelektív katalizátoros a redukcióval dolgozó berendezés. Az SCR rendszer azonban csak a nitrogén oxidokat szűri ki. Szerintem az lenne valóban érdeke, érdekes, hogy azokat a, az emissziós szinteket határozzuk meg, amelyek elfogadhatóak, mint a nitrogénoxidok esetében, mint pedig a részecskék esetében. Nem akarjuk azt, hogy korlátozzuk a szabályozás által a mérnöki kreativitás. Nagyon sajnálatos, hogy a különböző gyártók nincsenek versenyben egymással a tekintetben, hogy hogyan lehetne jobb kipufogó rendszereket működtetni. Mindenki csak a költségeket nézi. Azt mondják, hogy jó, akkor készítünk olyan rendszert, ami megfelel a tesznek, és ennyi volt. Egyre csökkentek azonban a határértékek, egyre nehezebb lett a gyártók dolga, és most egy-egy dízel gépjárműben már, már egy egész vegyipari üzem működik, és kérdés, hogy ez a cél-e. Egyszerűen nincs ösztönzés, nincs motiváció a gyártók számára, hogy egy olyan rendszerrel rukoljanak elő, amely megfelelően működik, és amely nem 5-6 alkotóelemből áll. A szabályozásnak kívánnak megfelelni a gyártók, de nem érdekeltek abban, hogy egy egyszerűen, de hatékonyan működő rendszert hozzanak létre. Egyébként az is fontos lenne, hogy megfelelően újrahasznosíthatóak legyenek az egyes alkotóelemek, hiszen ez is egy környezetbarát megközelítés, de nem volt kreativitás, nem volt verseny a gyártók részéről, hogy, jobb, hogy ki tud jobb megoldással előrukolni, ahogy a Borgész professzor is mondta, és ez részben amiatt van, mert a szabályozás túl részletes. Például az EGR szót egyáltalán nem is lenne szabad szerepeltetni a szabályozásban, a kipufogó gáz visszavezetésre vonatkozó megfogalmazást, hiszen a gyártó gondja az, hogy hogyan éri el a határértékeket, nem kell neki előre megmondani, hogy mit tegyen. A coca cola sem megyünk oda, mondván, hogy ez meg az kerüljön még bele az italba, mert ezzel finomabb lesz. Ha jól értem, akkor ez inkább szabályozási probléma? És nem annyira az innovációval van gond? Ön szerint akkor hogyan kellene a szabályozást úgy megfogalmazni, hogy ennek a kihívásnak meg lehessen felelni. Szerintem a jó innováció a jó szabályozásból fakad, hiszen ha az emberek számára lehetővé tesszük, hogy a jobb megoldással előrukoljanak, akkor versengeni fognak abban, hogy hogyan lehet a legjobb és legolcsóbb megoldást kialakítani. Jelen pillanatban azonban egy dologra ösztönöz a szabályozás arra, hogy a tesznek megfelelő megoldásokat találjanak a gyártók. Ma délelőtt hallhattunk előadókat, akik környezetvédők, és akik tesztelik a gépjárműveket, és nyilvánosra teszik az eredményeket. Hogyha ezeket az eredményeket lát, látja a fogyasztó, látja, hogy melyik gépjármű tisztább, akkor nyilván dönthet úgy, hogy majd a tisztábbat vásárolja meg. Hogyha ez valóban így működne, akkor előbb-utóbb a gyártó is érdekelt lesz abban, hogy ugyanazért a pénzért egy tisztább autót gyártson, hiszen más különben veszíteni fog a versenytársaival szemben. De egyelőre sajnos nem, nem jelent versenyelőnyt, hogyha valaki tisztább autót gyárt, ami sajnálatos, mert az emberek a túl nagy kibocsátások miatt megbetegszenek, sőt meghalnak. Mit gondol a dízelüzemű gépjárművek jövőjéről? Ön de derülátó-e Őszintén szóval én aggódom, mert a dízelágazat több százezer munkahelyet biztosít az Európai Unióban. Szerintem mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a helyzettel. Nem csak a környezetvédelemmel kell foglalkozni, ami persze nagyon fontos, de a munkahelyekkel is foglalkozni kell. Derül látó ön a dízelágazatot illetően? Válasz. Szerintem az autógépjármű egy dinoszaurusz, és a dinoszauruszok nem arról ismertek, hogy túl gyorsan mozognának. Szerintem a dízel ágazat fennmarad, néhány európai piacon megmarad majd szerintem az 50%-os részesedése, és valószínűleg a személyszállításban inkább, illetve a személygépjárművek területén inkább a az elektromos autókban kell látni a jövőt. A kérdés az, hogy mi az ember perspektívája. 5 évben, 10 évben, 20 évben gondolkodik el, ami a dízelüzemű gépjárműveket illeti. A szabályozásunk azt hiszem befolyásolja majd a dolgok alakulását. Ha most nagyon magas határértéket amiket határoznak meg, akkor megölik a dízelágazatot, és az európai gyártók elveszítik a versenyelőnyüket más régiók szereplőivel szemben. Ugyanakkor azonban azt sem akarhatjuk, hogy az emberek majd az USA-ban vásárolják meg a dízelgépjárműveket, és utána itt az európai városokban szennyeznek viszont velük, ami élhetetlenné teszi majd a városokat a rossz levegőminőség és a szennyezés miatt. Meg kell találni a módját annak, hogy a technológiai előnyünket megtartsuk, alkalmazzuk ezeket a megoldásokat ott, ahol az az előnyünkre válik. A különböző kipufogógáz kezelőrendszerek a nagyobb járművekben, a tergépjárművekben például mind európai gyártóktól kellene, hogy származzanak, ez lenne számunkra kedvező, de ez nem jelenti azt, hogy a Smartba is egy dízel motort kellene beépíteni, talán a Smart esetében érdemes lenne egy elektronikus rendszert alkalmazni. A szabályozó szempontjából az a lényeges, hogy az egész rendszer észszerű legyen. Hogyha van néhány elektromos autó piacon, akkor a villamos energia, amelyel feltöltik az autókat, egy olyan forrásból kell, hogy származzon, amely környezetbarátabb. Ez a lényeg. Egy olyan szabályozásra van szükség, amely látja a kontextust, és azt is figyelembe veszi, és azt mondja, hogy ez és az az elfogadható a személy gépjárművek területén, ez az, aminek, ez az a szint, ez az a kritérium, aminek meg kell felelni, hogyha valaki a személyes igényeit kielégítve kíván gépjárművet vezetni. Azonban, hogyha valaki egy nagy terepjáróval akar közlekedni például, akkor lehet, hogy vagy ö, nagy ö, terepjárókat akar eladni, akkor többet kell beruháznia a mérnöki tervezésbe, mert így lesz végeredményben majd kifizetődő és piacképes a termék. Ez egy jó dolog. Stratégiai szempontból az ember azt akar, hogy versengjenek egymással a gyártók. Ez egy nagyon fontos folyamat, kívánatos folyamat, és hogyha a szabályozás megfelelő, akkor ez meg is fog történni. Egy utolsó kérdés. Ön azt mondja, hogy fontos, hogy hogyan állítjuk elő a energiát, de nem kellene elgondolkodni azon, hogy az elemek hogyan működnek? Dehogy nem, persze, és nyilván sokkal nagyobb ezen autók tömege, ami szintén problémát okoz szemben a hagyományos gépjárművekkel. Világszerte azonban politikai konszenzus uralkodik arról, hogy az elektromos autók jelentik a jövőt. Az autógépjárműve, az autóiparban ugyanígy gondolkodnak, mindenki inkább erre a piacra kíván betörni. Ezt is látni kell, ezt is figyelembe kell venni. Az új európai szabályozásnak úgy kell működnie, hogy minden szempontot figyelembe vesz, nem csak a kipufogó gáz kibocsátást például. Azt is szem előtt kell tartani, hogy egy elektromos autó esetében mekkora tömege van az elemeknek. Azt is szem előtt kell tartani, figyelembe kell venni, hogy a gépjármű egyes elemei újrahasznosíthatók-e, és mennyire könnyen újrahasznosíthatók. Úgy gondolom, ez is érdekes a szabályozás szempontjából. És a kibocsátások szempontjából is figyelembe kell venni ezeket a vetületeket, ezeket az elemeket, mert így tudjuk elősegíteni az innovációt, hiszen ez a cél. Azt akarjuk, hogy a gyártók innovatívak legyenek a kibocsátások területén, és hogyha az elektromos autókra nem vonatkozik a szabályozás, akkor nem érintjük azt a területet, amely viszont fontos a beruházások szempontjából is. Ez az, ahol a pénz mozog. Köszönöm. Próbáljunk meg nagyon gyorsan arra koncentrálni, hogy mit tegyünk, milyen, ered, milyen eredményeket tudunk elérni. A menetciklusban túl nagy a lehetőség a manipulációra. Nem tudjuk, hogy mi az, amivel még a meg a motor megvédése a cél, és mi az, ami már igazából manipuláció. A, hatos, a hatos válaszában azt mondja, hogy a 715-ös 2007-es szabályozásban a definíció nem elég pontos, túl sok sebből vérzik. Tudná esetleg pontosítani? Igen, véleményem szerint ez egy tipikus példája annak, hogy a hatástalanító berendezés sok mindenre kitér, vákum, egyéb kérdésekre, vagyis technológiai szempontból arra, hogy hogyan is működik, vagy működött a motor. A vezérlő egység itt még fel sem merül. Tehát szerintem ez rossz hozzáállás, tehát hogyha próbálunk építkezni a már meglévő mm, meglévőre, hogyha elfogadjuk, hogy ott van a szoftver, ott van a dokumentáció, és megnézzük, hogy hogyan töltik ki azokat, akkor ahogy valami tör, amikor valami történik, akkor ö, oda mehetünk a szakértőkkel, meg tudjuk nézni, hogy a beépített ö, szoftver, ö, beépítettek-e valamilyen ö, káros szoftvert, akkor ki kell szabni valamilyen bírságot. Az emberek félnek a az állami szabályozástól. Az emberek próbálják kiátszani az európai szabályozást. Szerintem ez nem jó üzenet, nem ezt kellene közvetítenünk. Nem szeretnék, nem szeretném jobban definiálni, hogy mi is a hatástalanító berendezés. Egészen egyszerűen mm, tudni kell, hogy milyen szoftverekről van szó, mi az, amit mm, önök aláírnak, mint, mint előírásnak való megfelelés. Hogyha ez nem, ezeket nem tartják be, akkor mondjuk autónként legyen 500 euró a bírság. Köszönöm. Mit lehetne tenni a 11-es kérdésre azt mondja, hogy nem szabadna elfogadnunk azt, hogy a mm, szellemi tulajdon védelme az emberek életébe kerülhessen. Ezzel a ponttal kapcsolatban mit, mit javasol, hogyan lehetne ezeket a problémákat elkerülni? Ez fantasztikus kérdés, köszönöm szépen. Ez a helyzet, hogy a bizonyos jogok azért vannak, hogy a szellemi tulajdonnal ne tudjunk visszaélni. Senki nem tud Európában, vagy állam, az Egyesült Államokban, Ázsiában nem tudunk úgy autót vezetni, hogy ezzel valaki másnak a jogait megsértenénk. Az emberek a szellemi tulajdonból bevételre bevételre várnak. Ez a rendszer, ez a szabályozási rendszer több száz éves, több száz éves rendszer, és éppen ezért hiszem a gyártók elkezdték elrejteni a szoftvereket, mert megtehetik. Azért teszik, mert megtehetik. Na most ezt meg kell állítanunk, nem szabad hagyni, hogy ezt megtehessék. Szerintem a, az egy jogszabály, tehát jogszabályba kell ezt önteni, meg kell találni, hogy a hatástalanító berendezések hol vannak. Erre meg lehet kérni embereket, mind a szabályozó rendszer része, de az átlagembertől is meg lehet azt kérni, hogy nézzék ezeket meg, hiszen így olcsóbban több ember dolgozik, dolgozhatna ezen. De erről beszélni kell, szakértői csoportot kell felállítani, hogy a jó megoldásokat megtalálják, hogy az ipar, nak meglegyenek a jogai, de hogy a közönség is hozzáférhessen a megfelelő adatokhoz. Szerintem a felügyelő, felügyeleti funkció a gépjármű ciklus, gépjármű ciklus esetében nem működik. Rámutatott arra, hogy a hatásanító berendezéseket elrejtik. Úgyhogy egyre rosszabb a helyzet szerintem más megoldásra lenne szükség, vagy önök, mint szabályozók, mint tagállami, vagy mint Európai Uniós szabályozók, kérjék fel az átlegembert, aki, akit ez érdekel erre. A Greenpeace például biztos szívesen dolgozna ezen, hiszen van egyfajta társadalmi funkciójuk, amelyet nagyon szívesen be is töltenek, úgyhogy csak meg kell találni azt a módot, amelyben be tudják ezt a ezt a funkciót tölteni. Köszönöm. Henkel úr. Köszönöm szépen. Azt, ahogyan jellemezte az autóipart, egyáltalán nem értek ezzel egyet. Dinoszaurusznak nevezte őket. Hát a dinoszauruszuk, eh, hogy emlékeztessem arra, egy 65 millió évig éltek a Földön, sokkal tovább, mint eddig az emberek. És azt sem gondolom, hogy a mm, párhuzam, amit vont a komputeriparral, azt sem gondolom, hogy helytálló. Igen, a komputerek olcsók, de mi sokkal többet fizettünk előttünk, mint korábban. Ugye az Apple, a Microsoft, a Deutsche Telekom, ezeknek a cégeknek rengeteget fizetünk, tehát az ön a, ugye jellemezte az autóipart, hogy elmaradott őskövület, dinoszaurusz, hát ez szerintem nem így van. Ne essünk abba a csapdába, hogy a Volkswagen problémát általánosítanánk. Ön azt mondta, sőt általánosított minden európaira vonatkoztat az, hogy az európaiak csak itt játszadoznak, és az USA pedig betartja a szabályokat. Hát ezek remek megállapítások. Ezek szeretném majd megismételni, mikor majd a TTIP-ről fogunk valamelyik nap vitázni. De egy kérdést is hagyd tegyek fel. Nem lenne véleménye szerint jó gondolat, hogyha ezzel a témával kapcsolatban az ezzel kapcsolatos szabályokat és sztenderdeket is felvennénk a TTIP tárgyalások kérdéskörébe rosszul idézte, amit mondtam. Én azt mondtam, hogy az autóipar fél az USA szabályozásától, és játszadozik az európai szabályozó hatóságokkal, vagy szabályozókkal. ttip fogalmam sincs, én mérnök vagyok, tanácsadó, sok területen dolgozom, de nem a ttip összefüggő területen. Azt sem tudom, hogy mir, mir, miről szól, és nem lenne értelme, hogy erről bármit is mondja. Kérbrandi úr. Igen, köszönöm, elnök asszony. Az írásos kérdések között sok minden van, amiről még nem beszéltünk, amiket nem érintettünk. De most még egy újabb kérdést tennék fel önnek. Elég kritikusan uh, áll hozzá a szoftverekhez. A BMW-nél dolgozott ön korábban is. Ahogyan tudja, a engedélyek alapja az úgynevezett arany gépjármű. Ez kicsit hasonlít a fogyasztóknak eladott autóra, de ezért elég sok a különbség is, nagyban különbözik is attól. Ön részt vett a munkákban, hogy mi, mi a különbség az úgynevezett gépjármű és a végül eladott járművek között? nem, én az IT stratégia, architektúra, szoftver felelőse voltam, sajnos, amit ön kérdez arról, az arany gépjármű, ez nem messze erről nem tudok sem. Tehát nem tudja ön, hogy mi a különbség, a, vagy hogy nagyon nagyok a különbségek az, az gépjármű és a leladott kocsik között. Nem, semmilyen tapasztalatom nincs erről. Olyan Borges úr is elmondtam, egy szoftvertikus fut X típusú modellben, ez nem feltétlenül ugyanaz, ezt lehet, hogy javítani kell bizonyos hibákat, vagy szabványosítani kell új, régi modellre, vannak karbantartási költségek. Nem láttam soha, nem tapasztaltam azt soha, hogy a típus engedélyre e, bemutatott autó jelentős mértékben eltérne attól, amit aztán kikerülnek a gyárból. A gyárakban előállított autókat e, egyébként e, azonnal átvilágítják, amikor elhagyja az üzemet. A szoftverfejlesztés és fontosságát sokszor alábecsülik. Időnként nem elég jó a szoftver ahhoz, hogy át lehessen adni a kocsit a vevőknek, és ezért a legtöbb gyártó, gyára körül nagy sátrak állnak, ahol 3-4-5 óráig tesztelik a szoftvert, és csak ezt követően adják át az értékesítőknek, vagy kereskedőknek az autót de a típusengedély alapja ez az úgynevezett aranyautó, tehát ez, és utána minden nagyon sok minden megváltozik. Itt a kérdés az, hogy el kell szakadnunk attól, hogy ugye itt van ez az autó, engedélyezik, és aztán soha többet nem eh, nézzünk bele. Az amerikák, olyan Borgesztúr is mondta, kiválogatnak autókat, és azokat ellenőrzik, megvizsgálják. Ezt ott a kormányzat csinálja. Én azt javasolnám, hogy ezt nyissuk meg minden érdekelt előtt. Piaci szereplők, aktivisták, környezetvédelmi csoportok, mm, akárki, és a mm, helyi szabályozók is. Természetesen az így követően előállt adatokat tegyék közzé, ami szép formátumban, amihez az emberek hozzáférhetnek. És akkor ez önmagát dinamizálna ez a folyamat, az embereket ez érdekli, hogyha 40 ezer eurót költenek egy autóra, akkor tudni akarják, hogy mi az, amit megvettek. Köszönöm. Az utolsó kérdésem szakértelmre vonatkozik. Az ön megítélése szerint a az állami hatóságok rendelkeznek azzal a szakértelemmel, hogy eldöntsék, hogy mit kellene tenni, amit ön szerint meg kellene tenni. Vagy pedig azokra a, tudomány, arra a tudományos közösségre hagyatkoznak, akikről, amelyekről ön is beszélt. Nagyon nagy tudás halmozódott fel sok szabályozó hatóságnál. Az elmúlt hét hónapban elég sokat jártam náluk. Vannak nagyon nagy tudással rendelkező emberek, egy bizonyos európai egy kormányban, és vannak olyanok is, akik hát elég tudatlanok a technológia területén. Ez pontosan az első, említ, első említett országnak az egyik szomszédja. Ennek van történeti oka is, van, ahol jó egyetemeken tudnak tanulni, mások ilyenek nincsenek, de igazából nem a szabályozó szerepe, a szerepe nem az, hogy ő legyen a technológia legjobb szakértője, de csak meg kell bízni olyan szakértőket, akiknek a segítségével kikényszerítheti a jogszabályok betartását. Az ember nem lehet szakértő minden területen, amit szabályoz, én meg se próbálnám ezt és hogyha mondjuk összehasonlítják eh, a szállítók teljesítményét, akkor biztos megtalálják azt, aki nem elég jó, és valószínűleg ezek azok, akik nem találták meg a hatástalanító eszközt, eh, vagy az MOI tesztet végezték csak el. Köszönöm szépen! Lange úrnak is szeretném megköszönni nagyon őszinte válaszait. Írásban is megkaptuk a nagyon őszinte válaszokat. Hát ilyet nem minden nap lát itt az ember. Ezt szeretnék kapcsolni ahhoz, amit Gebrandi képviselőtársam kérdezett a szabályozó hatóságokról szólva ön azt válaszolta, hogy a szabályozó hatóságok egyáltalán nem tulajdonképpen nem elég kvalifikáltak ahhoz, hogy ezt a tevékenységet továbbra is elvégezzék. Ön ezt a szakértelem hiányával indokolta. Nem lehet az, hogy itt arról van szó, hogy önnek érdekei fűződnek ehhez, vagy hogy önt is manipulálják az egész ügyben? Itt két szempont van. Az egyik, hogy az NLDC, e ez az új európai ciklus, ez egy rossz szava. Ez már rossz volt, amikor megalkották, és az aztán különösen rossz, hogy már ilyen régóta működik, pedig az autóiparban mindenki tudja, és szerintem a szabályozó hatóságok jogi osztályánál is mindenki tudja, hogy ez elavult ami pedig a VLTC eh, illeti, ez már 20 éve van erről szó. Időnként persze jó hosszasabb megvitatni dolgokat, és azután még ne, ahelyett, hogy egy-két év alatt megoldásra jutnánk. Eh, ugye vannak, a dinoszauruszok azért még élnek, és még mozdulnak, és néhány évente új kocsival jelennek meg a piacon tehát már 20 éve folyamatosan javulgatjuk ezt a szabályozást, és azt reméljük, hogy ez hatékony. Hát a szabályozó hatóságok most mindenütt felébredtek. Most az, hogy önök is itt az EMI szakbizottság létrejött, ez is azt mutatja, hogy megpróbálják javítani a helyzetet, hogy értik, hogy miről van szó, és hogy politikai szinten kell megoldani ezt a kérdést. Úgyhogy én reménykedem, én úgy gondolom, hogy az önök által elkészített jelentés majd nagyon sokat fog lendíteni az európai szabályozó környezetem. Nézzük meg az elektromos autókat, ugye ez, ez a jövő. Ezeket szabályozni kell majd nagyon okosan, hiszen kint lesznek a piacon olyan autók, amik 160 kilométer tudnak menni. most a már most azt mondják az emissziós botrány hatására, hogy tehát ez lehet, hogy ez nem fog stimmelni, és mondjuk inkább 130 km. Most akkor egy hideg német reggelen beülünk az autóba, beindítjuk a fűtést, a navigációs rendszert, stb., akkor csak lehet, hogy 75 km tudunk menni, és utána lemerül az akku. Úgyhogy ez, ez szükséges szabályozni hogyha 160 km-es távolságot futni bíró autót adunk el, akkor lehet, hogy 7 év használat után fog tényleg 160 kilométert futni. Az emberek azért nem vesznek elektroautót, mert nem hisznek abban, hogy a stimmelnek ezek az adatok, hogy hány kilométert tud menni az autó. Mert az ott megadott maximum érték az nem működik ha csak nem toljuk el odáig a távolságig magunk az autó autónkat. Köszönöm szépen a választ. Még egy kérdésem lenne. Az egyik válaszában beszélt az úgynevezett hallgatás köréről, azaz ennek volt köszönhető, hogy lehetővé vált ez a manipuláció. Most kb mint egy tíz évig manipulálták az emissziót, és erről mindenki tudott. Túl bonyolult volt a rendszer, szükségtelenül alakították ennyire bonyolultá. De nem volt whistleblower, nem volt senki közérdekű bejelentő azok közül, akiket mondjuk elbocsájtottak. Erről mi a véleménye? Ön azt mondja, hogy Időnként a munkatársak félnek, de hát elég furcsa, hogy tíz évig hallgatott mindenki. Hát igen, tíz évig hallgattak, legalábbis a Volkswagen esetben ennyit vallottak be, hogy 10 évig csaltak. A Mitsubishi bevallotta, hogy 30 évig csaltak az emissziós tesztekkel és a benzinfogyasztási adatokkal. Több lehetőség lett volna. Hogy a bevezetőmben mondtam, először is biztosítani kell, hogy emberek biztonságban érezzék magukat, hogyha bejelentést tesznek. Ugye több száz ember tudott erről a csalásról, de hogyha valakit így kiválasztunk, akkor biztosítani kell, hogy tényleg ezek a bejelentők ne veszítsék el a munkájukat, vagy a jövőiket. Lehet, hogy nem pont annál a cégnél, ahol a bejelentéseket teszik, de valami hasonló területen, és kapjanak valamilyen kompenzációt az elszenvedett veszteségért. Hogyha olyan a rendszer, hogy valaki, aki whistleblower volt, valamit bejelentett, borított, ha csak nem korrekt, amit tényleg, amit mond, vagy nem kor volt korrekt, amit mondott, akkor azért az elszenvedett pénzügyi vesztességet valamilyen szinten kompenzálják, és lehet, hogy még valami bónusz eh, pénz is kap. Eh, vagy ha ez így lenne, akkor talán lennének bejelentők. Én tényleg ezt ajánlom. Eh, el kell menni a cégekhez, és belül kell borítani a bilit. Ha nem működik, a dolog, akkor pedig meg kell védeni a, a közvéleményben megszólalókat. Köszönöm szépen, Langer úr. Nagyon teszett minden arról, amit elmondott, hogy hogyan lehetne javítani a rendszert, de itt a vizsgáló bizottságunk feladata az, hogy a szabályozó hatóságoknak milyen feladatot kellene ellátnia. Hogy értettem, Félix Domkével a Kerns kommunikációs kongresszuson jártak, részt vettek, és az alsó három sorban azt olvashatjuk, hogy az új európai vezetésciklusban, az NEDC-ben eh, hol is tartunk. De hogyha letérünk ettől a távolságtól, akkor egy kevésbé hatékony emissziós ellenőrzési móduszba vált át az autó. Ez tényleg így van? Igen, ez az egyik hatástalanító eszköz, amit Félix talált egy autóban, amit ő vizsgált. A koridort az hát ICU-nál programozták, a Volkswagennél, és ez a fehér vonal mutatja, igen, a időben megtett távolságot, és ez 100-200 másodperc. Hogyha ebben a koridorban van az autó, akkor akkor a rendes módusban van, hogyha pedig megsérti a értéket, akkor visszavált a tesztüzemmódba. Tehát ez, ez az, lehet, hogy ez a megoldás tényleg a motorvédelmét szolgálta, és akkor ez egy legális hatástalanító eszköz nem. Hát a Volkswagen az amerikai szabályozó hatóság előtt már eh, bevallotta, hogy itt eh, valóban az amerikai jogszabályi értelmében vett hatástalanítóról volt szó, és ennek nem az volt a funkciója, hogy védje a motort, hanem csaló szoftver volt. Lehetséges lenne, hogy egy szoftverfejlesztő eh, egy ilyen szoftvert beépít, anélkül, hogy az autógyártó tudna erről. Nem, ez nem lehetséges. Hát ebben az esetben például a Bosnak ezeket a kapcsoló funkciókat aktiválni kell. Bogesz úr elmondta, hogy ugye van egyrészt egy szoftverfejlesztési folyamat, és van egy konfigurációs folyamat. Az első a Bosnál történik, a konfigurálás pedig a Volkswagen-nél. Tehát a Bosch ezt a funkciót beépíti, és a, utána a konfigurálást a Volkswagen végzi el a hatásanító eszközt saját maguk is ki tudják venni. Ugye a szoftver azt mutatja, hogy jelen van, de hogyha már nem triggerelj, nem aktiválja semmi, akkor ezt ki el lehet távolítani. És Erős Donke úr hasonlóan meggyőző bizonyítékokat találtak a hatástalanító eszközökre, talán más autókban is, vagy más autógyártóknál is. Félix újságírók egy csoportjával együtt dolgozott az Vérnő és a Spiegelnél, és ott mutatták be az Opelben talált hatástalanítót. Potenciális elég sok ilyen, ez, ilyen hatásanító van a termoablakban. Persze lehet érvelni azzal, hogy egy, az önök az európai jogszabályok által megkövetelt használatnál az autó 17 foknál magasabb. Tehát például Németországban az, az idő 80%-ban ez nem igaz, Skandinávországban északon még, még kevésbé, tehát ennek így nincs értelme. Az északi féltekén a tél bizony hideg, és ezért az emissziók kezelési rendszer itt már átvált. Lehet ez legális abból a szempontból, hogy a rendeletnek megfelel, mert a rendelet nem jó ezzel a ponttal kapcsolatban. De ez ellent mond a törvény a jogszándékának. Ezt mindenképpen megsértették, és ezért is felelősségre kell tudni vonni az embereket. Tehát, hogyha nem feltétlenül, hogy a nemzeti hatóságok engedélyezték ezt az autót ezzel a hatástalanító eszközzel, és tulajdonképpen végre kellett hajtaniuk az EU rendeletet beleértve a normál felhasználat, Véleményem szerint jó munkát végeztek a végrehajtatás törvénybetartása szempontjából. Hát én olvastam a jelentést, és azt kell mondjam, hogy ez egy vicc. Arról van szó, hogy ezt azzal a szándékkal írták, hogy fehére mossák potenciálisan az összes autógyártót, esetleg csak egy részüket, nem tudom. Eh, itt az olaszok, eh, olasz eh, autóiparról nem tudjuk, mert őket meghívták a KBA-hoz, hogy magyarázzák el, hogy ez az átkapcsolás hogyan működik. Ugye ez lekapcsol, amikor vége a, a tesznek, 20 perc a teszt, csak a 22. perctől kezdve kapcsol vissza. Tehát ezt a KBA, én úgy tudom, hogy azt mondta, hogy hát el kell jönnötök ide, és el kell, hogy magyarázatok ez, hogy működik. De hogyha egy mérnöki szemmel olvassa valaki ezt a jelentést, hát röhögtem teljes szívből, amikor ezt olvastam. E, itt nagyon túlzott e, emisszió túlépésre volt szó, és az autógyártó azt mondta, hogy hát biztos rosszul mértek, és aztán a jelentést írók, igen, hát az autógyártó azt mondta, hogy rosszul mértünk, hát akkor ez biztos így volt. Sì, grazie. Eh. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek az eddigi válaszokat. Először is, ha jól értem, akkor utalt olasz autókra, olyan olasz autókra, amelyek a menetciklus után két perccel kikapcsolják a szoftvert. Jó lenne megtudni az olasz gyártóktól, hogy utána néztek-e ennek, mi történt, voltak-e vizsgálatok, és ha voltak, akkor azok eredményeit közé teszik-e, avagy elrejtik azokat. El szeretnék térni a megfelelőségi szorzóra. Tekintettel arra, hogy létezik a megfelelő technológia, és hogy a gyártók 2007 óta tudják már, hogy bizonyos határértékeknek meg kellett volna felelni, 2015-től és 2014-től 2014-től bizonyos gépjárműveknek, 2015-től pedig az összesnek. És tekintettel arra, hogy bizonyos gyártók kaptak olyan pénzbeli ösztönzőket is, hogy meg olyan technológiákat alakítsanak ki, amelyekkel csökkenthetők a nitrogénoxid kibocsátások és a széndiokszid kibocsátások, és mindez ugye az európai adófizetők pénzének felhasználásával történt. Nem gondolja-e tehát mindenek tükrében azt, hogy a megfelelőségi szorzó nagyon bőkező, nagyon nagy lelkű volt, hiszen úgy tűnik, hogy ezzel az intézkedéssel csak el akarjuk kerülni azt, hogy az Európában forgalomban lévő legtöbb gépjárművet ki kelljen vonni a forgalomból. Úgy tűnik, hogy ez csak azért született meg, ez a megfelelőségi szorzó, hogy ne kelljen visszavonni, vagy megvonni a típus jóváhagyást bizonyos modellek esetében. Válasz. Úgy gondolom, hogy a gyártókkal szemben ez egy nagyon fair megközelítés volt. Azt mondták, hogy hát majd tíz év múlva ez lesz a szabály, és a megfelelőségi szorzóval haladunk lépésenként a határérték felé. Ennek az alapja a bizalom, és ezt jónak tartom, hiszen a megfelelőségi szorzóval jobb eredményeket érünk el, mint eddig. A kérdés az, hogy mi legyen azután, mi legyen később. Szerintem nem lenne igazságos, hogyha az autó tulajdonosának kellene megfizetnie annak az árát, hogy a gyártó csalt. Úgyhogy a régi autókat nem lenne érdemes kivonni a forgalomból. Borgészt úr említette a retrofittinget, szerintem ez egy nagyon nehézkes megoldás. Az elektronika elburjánzott az autókban, nehezebben javíthatók az autók, úgyhogy előbb-utóbb pénzügyileg nem éri meg megtartani a gépjárművet, ha csak nem egy oldtimerre van szó. Tehát időköz, idővel majd megoldódik a probléma a jelenlegi modelleket illetően, Szerintem a lényeg most az lenne, hogy egy jó, sokkal jobb szabályozás szülessen meg. Gyorsan azután, hogy az Erdélyre vonatkozó szabályozás hatályba lép, 2017-re már ki kell alakítani a tervet arra vonatkozóan, hogy az egész rendszer hogy alakuljon át, hogy a gyártók megfeleljenek a valós használati, valós vezetőség körülményeknek, és meg kell határozni azt is, hogy a, mekkora hibarányt fogadunk el a statisztikai hibahatáron belül, és mikortól kell vizsgálatokba bocsátkozni. Az Erdély jó dolog, jobb rendszer, mint a korábbi. Működtessük ezt, amíg nem találunk egy ennél jobb rendszert, de mindenképpen Gondolni kell a hibridekre is, gondolni kell az elektromos autókra, és ezeket is be kell vonni a szabályozásba, hiszen tudjuk, hogy az emberek az elmobilitásba ruháznak be, ez a jövő. Köszönjük! A második forduló következik. Von Tunund Hornstein képviselőasszony következik. Köszönöm. Az elektromos autókra szeretnék utalni azokról beszélnék, hiszen ön azt mondta, hogy a műsz- műszaki értelemben ezek nem olyan jók. Megindokolta azt, hogy miért nem tartja őket jónak, de mondta, hogy politikailag, politikai szemszögből jónak tartja az elektromos autókat. Fontos kérdés ez számunkra, Nagyon nagyok a különbségek, a fejlesztés nagyon gyorsan halad előre, Beszélt arról, hogy ö, gyakorlatilag egy dilemma elé állít bennünket a fejlődés, mert az egyik oldalon itt van a levegőszennyezés, a másikon a vízszennyezés az elemek miatt, az akkumulátorok miatt. A szabályozásnak biztosítania kell azt, hogy az akkumulátorok újrahasznosítással megfelelően megvalósuljon. Nyilván nem opció az, hogy Afrikába küldjük az elhasznált akkumulátorokat, és ott elégessük őket. Ez nem lehet opció, mert a szabályozás meghatározhatja azt, hogy hogyan kell ezeket a gépjárműveket szétszerelni, újrahasznosítani, és így tovább. És ezt jelentéstételi kötelezettséggel, ellenőrzési kötelezettséggel kell összekapcsolni, Biztosítani kell tehát, hogy egyfajta nyilvános ellenőrzési folyamat révén utána lehessen járni, hogy mi történt az alkatrészekkel. Mert hogyha elszigetelt folyamat lesz ez, akkor ez nem jó megközelítés, mindenképpen átláthatóvá nyilvánossá kell tenni az ilyen jellegű ellenőrzéseket, közzé kell tenni az erre vonatkozó információkat. tapasztalataim alapján, ismereteim alapján azt mondanám, hogy a lítium-ion akkumulátorokat viszonylag jól lehet újra hasznosítani, nyilván ez pénzbe kerül, és ezt is be kell számítani, talán a gépjármű árába, vagy máshol kell majd a gyártóknak visszaszerezniük ezeket a költségeket, de úgy gondolom ezek az akkumulátorok viszonylag jól újrahasznosíthatók akkor ez azt jelenti, hogy ezek jók az elektromos autók szempontjából, és még jobbak is lesznek, mert fejlesztik őket. Nyilván az nagyon nagy hátrány, hogy a 200 kg-os akkumulátorral kell közlekedni. A belső égésű motor esetében az a nagy előny, hogy az ember beletölt 30-50 liter üzemanyagot, és amint felhasználja ezt az üzemanyagot, eltűnik a súlya a tömege, miközben az elektromos járműveknél, e- elektromos autóknál órákig tart a töltés, és a tömeg ugyanakkor marad. Tehát technikailag ez egy hátrány az elektromos autók szempontjából, de idővel majd ez változni fog. És az emberek egyébként csak 20 kilométeres távon belül ingáznak, amikor munkába mennek például, így az elektromos autók megfelelőek a számokra, de egyelőre például a hétvégi tevékenységekhez, ha hétvégén el akarnak utazni, akkor nem elégséges az elektromos autók akkumulátorának teljesítménye. Ertug úr, köszönöm. Köszönöm Lange úr önnek a nagyon érdekes információkat. A szoftverfejlesztés folyamatára szeretnék rátérni. Ön elmondta, hogy milyen aprólékosan dokumentálják a szoftverekben bekövetkező változásokat, változtatásokat, de nem beszélünk arról, hogy kihez kerülnek ezek a dokumentumok, ki őrzi őket, hány másolat készül róluk, és ki nyerhet betekintést ezekbe a dokumentumokba. Nyilván a szoftverfejlesztési dokumentáció megtalálható annál, aki a szoftvert előállítja, Nyilván ezt nem feltétlenül fogyasztónak szállják, a fogyasztó nem, nem tud feltétlenül hozzáférni. A Bosch, Bosch szoftverjéhez például a, a Volkswagen nem fér hozzá, mert a Bosch ezt üzleti modellnek tekinti, és aztán van a dokumentációnak egy olyan verziója, amelyet az ügyfél is megkap. Ez egyfajta nyilvános dokumentum a változtatások listáját is tartalmazza. Számunkra a szabályozás szempontjából ez az igazán érdekes A dízel botrány kapcsán tehát a tudatosan elvégzett változtatások lényegesek. Ezek a hatástalanító mechanizmusok nyilván nem potyannak az égből, valaki a szoftvereket ennek megfelelően megváltoztatta, és világosá vált, hogy ezt fenn is tartották, karban tartották, mert hibák is becsúsztak, és utána folyamatosan javításokat eszközöltek. Ez a dokumentáció az OEM-nél található meg. Egy IT rendszeren keresztül lehet hozzáférni, és minden olyan munkatárs hozzáfér, aki a fejlesztésben részt vesz. Mint ahogyan bizonyosan hallottak róla, néhány gyártónál voltak eh, kutatások, lefoglaltak bizonyos dokumentumokat, Franciaországban, Németországban, ha jól tudom, talán Olaszországban is, úgyhogy ők minden esetre készítettek másolatokat, és utána tudnak járna, járni annak, hogy ki kódolta a szoftvert, kinek az utasítására, és így tovább. De hogy az elején elmondtam, hogyha megbüntetjük azokat, akik ezt megtették, azzal még nem jutottunk el a célhoz. Lényegében eh, a csalást ösztönző rendszeren kell változtatni. Az emberek nem azért csalnak, mert csalni szeretnek, hanem azért, mert akkor a nyomás, hogy máshogy nem tudják megoldani a helyzetet. Tehát a bélezésben kellene változtatásokat végrehajtani, ahogyan azt az elején említettem. Ha jól értettem, akkor eh, esetleg nem lenne értelme az Európai Bizottság közös kutatási központját is bevonni? Nem ismerem olyan jól az európai intézményeket, hogy megfelelően válaszolni tudjak erre a kérdésre, de szerintem mindenképpen lenne értelme annak, hogy ha utána járnak szakértőkkel együtt, hogy hogyan kellene egy jövőképes jó szabályozásnak kinéznie hogy most a szakértőket a közös kutatóközpontból vonják-e be, vagy más kutatókat, más szervezettel dolgoznak együtt. Erre nem tudok válaszolni, mert nem ismerem egész, elég jól a helyzetet. Solce képviselő. Lange úr, nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Több kérdésem is van. Néhány perccel ezelőtt célzott a Dobrint jelentésre, és azt mondta, hogy itt-ott nevetnie kellett, vagy csodálkozott a benne foglaltakon. Talán érdekes lehetne a részünkről, hogyha elmondaná, hogy miről van itt pontosan szó. Lehet, hogy most itt szóban nem tudja elmondani, de jó lenne, ha írásban közölné velünk, hogy mit tartott ilyen nagyon érdekesnek. Számunkra képviselők, számunkra érdekes lenne, hogyha állást foglalna a jelentéssel kapcsolatosan. Válasz. Nem akarom versenyeztetni itt egymással a szakértői véleményeket. Két dolgot említenék, amelyeket nem tartok helyes, helyén valónak. Egyrészt az eljárás nem volt nyilvános. Teszteket hajtottak végre, ezek eredményeit megvitatták a gyártókkal, és az eredmény egy része nyilvános ugyan, de a nyers eredmények sem a kommentárok, sem a különböző jegyzőkönyvek az ülésekről nem hozzáférhetők. Hát ennek van egyfajta mellékíze. A másik dolog pedig, hogyha a teszt során az ember hibát észlel, akkor még egy tesztet végrehajt, ugyanis a mérnökök általában háromszor mérnek, és hogy háromszor ugyanaz az eredmény születik meg, akkor valószínűleg ez egy megbízható érték, ha nem, akkor viszont magyarázatot keresnek arra, hogy ez miért van így, és megpróbálnak javítani a teszten. Nyilván ez nem történt meg, valószínűleg azért, mert nem volt rá elég idő, és rengeteg autót kell tesztelni igen rövid idő alatt, de ez nem indokolhatja azt, hogy aláíratják az OEM-mel, hogy rosszul mértek. Vagy pedig a regenerációs időszakra, vagy időre hivatkoznak. Hogyha megfelelően tesztelnek, akkor az erre vonatkozó adatok is szerepelnek a dokumentációban, úgyhogy objektíve meg lehet válaszolni a kérdést, hogy erre sor került vagy nem. Ha igen, akkor azt a tesztet végző mérnök egyébként is észreveszi, nem kell a hatóságra várni, hogy majd az megmondja. Ez egy nagyon hosszú válasz volt, így sok időtől elestem, sok időt elveszítettem, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ön itt az Európai Parlamentben van, és az, amit ebben a szakbizottságban elhangzik, az ki is jut innen, és hogyha egy ilyen jelentéssel kapcsolatosan így nyilatkozik, megkérdőjelezi annak eredményeit, akkor azért mégiscsak megkérném Önt arra, hogy írásban is foglaljon állást, és legyen szíves, írja le részletesen, hogy melyek pontosan azok a szövegrészek, amelyeken felhangon nevetnie kellett. Szeretnék egy választ hallani, hogy ezt megteszi, vagy nem. Igen, persze, megkérhet engem. Én tanácsadó vagyok. Fel lehet engem kérni egy ilyen feladat elvégzésére, persze. Meg lehet engem bízni ezzel, de szerintem nem az én szerepem a szakértőket megkérdőjelezni. A Dobrint Bizottságnak volt egy feladata, a minisztérium számára készítettek jelentést, Készítettek teszteket, amelyekből sokat lehet tanulni, amelyek jók, de amelyek értékelésében olyan dolgok szerepelnek, olyan dolgokat követtek el, amelyek szerintem nem felelnek meg a jó mérnöki gyakorlatnak. Ha valaki ezt meg akarja vitatni, azt lehet, de én nem fogok egy ellenjelentést megfogalmazni. Rendben. És hát mindig lehet írásban kérdéseket megfogalmazni, ha valaki több részletre tart igény. Igen, azt mondja, hogy megbízhatjuk őt. Ez azt jelenti, hogy ezért fizetnünk kell? Jó, egy féloldalas választ küldök önnek arról, hogy mely részeken nevettem fel, de szerintem európai szemszögből a megfelelő megközelítés az lenne, ha megnéznék, hogy mi történik a nemzeti kormányoknál. Szegalá Royal egy nappal azután, hogy egy francia autógyártó üzemeit átkutatták, odaállt a sajtó elő, és azt mondta, hogy hát ők defeat device-okkal nem működnek, hatástalanító berendezéseket nem találtak, hát szerintem ez egy érdekes megnyilvánulás. Dobrint úr azt mondta, hogy használtak ilyen berendezéseket, aztán viszont előálltak azzal, hogy vannak bizonyos hőmérséklet tartományok, ahol a kipufogógáz tisztító berendezés jól tisztít, és azon kívül viszont nem. Szóval hogyha valaki egy ilyen hatóságnál, a méréseknél nem találja meg ezeket a berendezéseket, vagy nem, találja, nem jut ezekre az eredményekre, akkor talán nem, jó poszton dolgozik, Zorinho úr. Muito obrigado, Sr. Lange, vou falar em português. Quero felicitá-lo pelo seu trabalho. Pelo... Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni illetve egyelőre portugálul. Köszönöm szépen, hogy ilyen kimerítő és részletes válaszokat adott a kérdéseinkre. Néhány kérdésem lenne. Ön azt mondta, hogy mérnök, de mindenek ez stratégiai specialista, szakértő. Mint stratégiai szakértő, úgy gondolom, hogy egy bármelyik vállalat tanácsot kérhet öntől, mint tanácsadótól. Hogyan ítéli meg a a jövőt. A vélemény szerint a dízelmotorok teljesítményébe érdemes -e inkább beruházni, vagy az elektromos járművekbe? Hát tulajdonképpen én beruházási tanácsot soha nem adok. Nekem a, van BMW és Mercedes részvényem, történelmi okok miatt, mert dolgoztam ezeknél a vállalatoknál, vagy ismerek olyanokat, akik ott dolgoztak, és egész olcsón hozzájutottam a részvényekhez. Ezeket megőriztem, nem adtam el, már egy évtizede megvannak, és ezek jó vállalatok, Persze ez nem jelenti azt, hogy akiknél nincs részvényem, azok nem jobb vállalatok. Én tudatosan provokatív módon neveztem az autógyártókat dinoszauruszoknak, ugyanis a Tesla és az Uber, ezek az innovatív cégek, ők állítják elő az igazi nyomást, a, a kicsit hagyományos gyártókra. De továbbra is lesz a fogyasztóknak választási lehetősége a, de a az e, nek és a német közvéleménynek a bizalmát vissza kell nyerni, hogyha a dízelmotoros autót választanak, akkor ez egy jó döntés lesz. És ez, a, ez itt a kockázat. A dízelgét e, botrány tulajdonképpen e, valamit lerombolt. Ugye dízel autónk van, akkor piszkos autónk van, és ugye ezt nem akarjuk. Egy másik kérdést gyorsan föltennék, mert nagyon kevés már az időnk. Ön mondott valamit, ami engem meglepett. Beszélt arról, hogy miért hallgattak olyan sokan sokáig valamiről, amit tulajdonképpen mindenki tudott. Amikor most mondjuk új normákat, szabályokat alkotnánk meg, akkor ön szerint mi a legfontosabb, hogy el lehessen kerülni a jövőben a csalásokat és megfelelő emissziós értékeket hol húzná, határozná meg? ha jól értettem, ugye az emissziós csökkentés csökkentés, egyfajta emisszió portfólió kezelés, ez, ez a képviselőink és az egész társadalom feladata. De hogyha azt akarjuk, hogy tájékoztatás, kapjunk, szivárogtassanak nekünk olyan emberek, akik ott dolgoznak azoknál a szervezeteknél, ahol esetleg törvénysértéseket követnek el, akkor ezeket az embereket meg kell védeni. Tudjuk, hogy mi történik. Kevés Edward Snowden van, a whistleblowerek, akik tényleg előre viszik a társadalmakat, nagyon kevés ilyen közérdekű bejelentő van. Azt gondolom, hogy igen, nagyon érdekes, és nyilvánvalóan ezt erről szólni fog a jelentésünk is. Kérem, hogy csak rövid, gyors kérdésekre, gyors válaszokat adjon a következőben. Talucsi képviselő. Köszönöm. Visszatérnék Évi kolléganő kérdésére a e, megfelelési szorzókra vonatkozott ez, és nagyon konkrétan válaszolt világosan. Kérem, hogy az én kérdésemre is világosan, egyértelműen válaszoljon. Megpróbálom pontosan feltenni a kérdést. E, ugye e másfélszeres megfelelési szorzóról beszélünk, de a, most a dinoszauruszokból gyorsan futó nyuszikat akarunk csinálni, vagy mi lesz ezekkel a dinoszauruszokkal? Ugye mondtam, szerintem az RDE és a megfelelési szorzó a jó jogszabályokra példák. Mert egy ilyen átmeneti időszakra kell egy modell, a most valós körülmények között kell majd a méréseket elvégezni, és fair módon jártak el, mert időben tájékoztatták az érintetteket. De tudjuk azért, hogy ez még mindig nem elég. Most a feladatuk az, hogy egy megújított, a jövőre vonatkozó szabályozást alkossanak meg általában. Nem részleteket kell szabályozni, hanem csak egyfajta keretet. És hát, hogyha majd ezt megsértik, akkor ez jogsértés lesz. Valamennyiünknek még nagyon sok kérdése maradt a rendkívül érdekes ülés után, de hát közeledünk az ülés vége felé. Megpróbálok röviden szólni. Miután ön beráter, tanácsadó, ugye beruházási évben, mint mondta, nem ad tanácsot, ha jövőbe tekintünk, mit tegyünk most, mire koncentráljunk? Ön szerint mi a legfontosabb terület, amire koncentrálnunk kellene? Beszélt a visszabőrek védelméről, hogy biztonságot kell teremteni a ilyen bejelentők számára. De amikor arról beszélünk, hogy, hogy itt csalást tulajdonképpen promotáltuk is hosszú évekig, ugye a dízel autók adókedvezményt kaptak, és tulajdonképpen a szabályozók miatt vettek nagyon sokan dízel autót, mert ez kedvező volt, támogattuk a dízelt, most pedig el akarunk távolodni a dízeltől, pedig hát itt sokan nem csaltak, talán egy-két-három területet vagy kérdést meg tudna nevezni, amelyekre tényleg koncentrálnunk kellene. Annak érdekében is, hogy elkerüljük a jövőben az ilyen és ez hasonló botrányokat. Jó irányba haladjunk, és ne legyenek olyan botrányok, mint a közelmúltbeli. Én csak azt mondom, hogy egy absztrakt plafonértéket határoznék meg a kibocsátásokra, és megpróbálnék eh, egy eh, megoldást találni arra, hogy a közvélemény eh, nyomon követesse, ami történik. Legyen egyfajta monitorozás, és ez befolyásolja az önök döntéseit is, mert igazából majd ez kényszeríti, készíteti az autógyártókat is arra, hogy megfeleljenek a szabályoknak. Én most nem akarom mondani, hogy dízel vagy nem dízel. Ha jósolnék, azt mondanám, hogy a jövő az elektromos mobilitásé, még négy-öt év, amíg ez széles körben érezteti hatását, de úgy tűnik, hogy az egész világon mindenki ebbe az irányba halad. Tehát, hogyha dizelt vagy benzinmotort és az elektromotort szabályozzuk, az egy dolog. Hogyha valaki mondjuk a hidrogénmotorral áll elő, akkor ahhoz nem kell egy új jogszabály, hanem legyen olyan az általános a szabály, ami minden tip motortípusra vonatkozhat. Gebrandi úr, nem? Schulze úr. most rövid leszek. Szeretném tudni, hogy el tudná mondani nekünk azt, hogy mennyibe kerül egy ilyen hatástalanító eszköz kifejlesztése körülbelül? Ugye, hogy mekkora nagy ráfordítás ez. Ön azt is elmondta, hogy voltak update tehát ezeken dolgoztak tovább, aktualizálták, de körülbelül meg tudnám mondani, hogy mennyibe kerül egy ilyen szoftver kifejlesztése mivel nem láttuk az összeget, sajnos nem tudok mondani számot, de azért valamit azért lehetne tenni, hogy egy line of code, egy function point mennyibe kerül, arra vannak statisztikai adatok, és ezek a mérési kritériumok a szoftverfejlesztésben. Hogyha ezeket az adatokat megnézzük, akkor ki lehetne számítani, számolni, hogy mennyibe kerül egy ilyen szoftver kifejlesztése gondolom, hogy nem felügyelőbizottságok hagyják jóvá az ilyen fejlesztési döntéseket, hanem hát itt azt nem tudom, hogy ez kenő pénzekkel, nem tudom, hogy hogy működött. Jön is, mint mérnök évekig az iparban dolgozott, és általában mindent a főnöknek kell engedélyezni. Ezért kérdezem, ugye talán sok ezer euró a költsége egy ilyen szoftver kifejlesztésének, ezt valaki jóvá kellett, hogy hagyja, úgyhogy megint e, ezt erőltetném, tehát mit lehet tudni erről. És egy dologban ellentmondanék annak, amit ön mondott, szerintem nem lehet ilyet amiatt, hogy valaki fél attól, hogy elveszti a, az állását, hogy, hogy akkor titokban tartják ilyen sokan ezt. Lehet, hogy akkor már, már elmegy máshova dolgozni, de eh, ezt, hogy legalább chatroomokban, az interneten nem beszéltek erről. El sem tudom képzelni, hogy hosszú éveken keresztül ezt ennyire teljesen titokban lehetett tartani. Hát amit a nyilvánosság tud, az az, hogy a Volkswagen azt mondta egy jegyzésben, hogy az igazgatóság alatti szinten lévők ebben részt vettek, lemondott az igazgatóság elnöke, igazgatósági tagok is lemondtak, tehát feltételezhetjük, hogy ők ennek kellett volna, hogy tudjanak erről, vagy tudtak erről, és ezért nem maradhattak a posztjukon. Az én teljesen személyes véleményem, meggyőződésem az, hogy egy szervezeten, egy vállalaton belül semmit nem lehet explicit módon titokban tartani. Ugyan vannak döntések, a vállalat dönt valamiről, és akkor ezt végrehajtják a munkatársak. Most nem könnyű sokszor eldönteni, hogy valami legális vagy nem legális, így a e szoftveren nincs rajta, hogy ez most egy illegális funkció. Itt egy szürke zónáról beszélünk, és eléggé biztos vagyok abban, hogy sokan azok közül, akik eh, az amerikai joggal a pián fejlesztettek ilyen hatástalanító eszközt, mert nem, nem voltak tudatában annak, hogy ami rosszat cselekszenek. Ez a teszteknek a kitrükközéséről egy szinten felettük, a szoftverfejlesztők felett döntöttek. Bonifá asszony. Köszönöm. Hogyha túl hosszú lenne a válasz, akkor még írásban is megküldhetem ennek a kérdést. Ön beszélt, említette a Bost, de a típus engedélyezés kapcsán felmerült bennem egy kérdés. A gyártók és a szoftvergyártók esetében milyen gyanúra okot adó momentumokkal tudna felidézni. Azt hiszem, hogy itt két dolog van. Egyrészt tudjuk, hogy volt csalás, jogilag problematikus módon, ezt csak az amerikai jogrendnek köszönhetően, és a Volkswagennek köszönhetően tudjuk. Ugye a Volkswagen be is vallotta, hogy ilyen hatástalanító eszközt alkalmazott. De ez nem történt meg, amennyire tudom, Európában, és a bevezetőmben is elmondtam, a, azt hiszem, hogy az Egyesült Királyság parlamentjében volt egy meghallgatás, ahol a Volkswagen még azt tagadta, hogy Európa értelemben vett hatástalanítót alkalmazott volna. Tehát a, egy jogszabály kapcsán az amerikai jogrend alapján azt mondták, hogy igen, csaltak. De hát sok minden funkcióban, éle, hőmérséklet, ablakok, nagyon sok komponens úgy tűnik, hogy befolyásolja az Európa és az Ázsia gyártókat eltérő a definíció, hogy mi az, hogy hatástalanító eszköz, és ennek függvényében ismerik el, az egyik helyen igen, csaltak, a másik helyen viszont nem, mert belefér még a definícióba. A szabályozó szempontjából azonban ezzel nem kell foglalkozni, nem azzal kell foglalkozni, hogy hogyan csalnak az emberek, hanem biztosítani kell, hogy ne csalhassanak. És hogyha a valós körülmények között végezzük a méréseket, akkor egyszerűen megakadályozunk a csalást, akkor nem lehet csalni, mert akkor ott helyben mérnek valós vezetési körülmények között. Mindeddig, amíg csak papíron van, vagy teljesen más a nyomás, mások a nyomás viszonyok. Tehát hogyha biztonsággal akkor tudunk mérni, hogyha a valós körülmények között tesszük. Szerintem ez a probléma megoldása. Hogyha túl mélyre ásunk, hogy a túl részletes bármilyen munka, ebben az esetben a szabályozás, akkor egy szinte feljebb kell menni, és próbáljuk megnézni azt, hogy lehet egyszerűsíteni a, dolg, a jogszabályt úgy, hogy ettől hatékonyabb legyen. És végül Réder asszony, az utolsó kérdés. Lange úr, mi vizsgálóbizottság vagyunk, ezért itt vizsgálódnunk kell, meg kell vizsgálnunk, hogy mi történt. Az írásos kérdéseinket nagyon pontosan válaszolta meg, egy kérdés kivételével, ami teljesen kihagyott, és ezért én ezt még egyszer felteszem, ez a hatodik pont alkérdése. Mikor és kitől hallott ön először arról, hogy európai autógyártó hatalmasító eszközt alkalmazott? Most először a sajtóból tájékozottam erről, amikor a Volkswagen elismerte azt, hogy volt ilyen hatástalanító berendezés. Eh, a bevezetőben elmondtam, hogy engem személyesen mi motivált. Eh, mikor láttam, hogy a vezetés eh, milyen kommentárokat fűzött ehhez, hát azt mondtam, hogy ezt nem lehet, ezt nem mondhatják komolyan, ezt, ezt nem ússzák meg így, és szerencsére tényleg nem is úszták meg. Amennyire én tudom, Félix-szel kapcsolatban ugyanez volt, Félix sem tudott, sem tudott erről korábban, és a sajtóból tájékozódott. Tehát nem a saját, saját munkája, saját nem úgy volt, hogy ezt mindenki tudta volna. Nem, hát én informatikában dolgozom, azon az oldalon, ugye komputerekkel, szerverekkel eh, foglalkozunk, de természetesen eh, elektronikával, elektromos kérdésekkel foglalkozó kollégákkal is együttműködtem, akik a motorral vagy vezérléssel foglalkoztak, olyan kollégákkal is együttműködtem, de a BMW-nél az nem volt ismert, hogy akár a BMW-nél vagy más gyártóknál ilyen csalás eh, előfordult volna. Említett, hogy fontos lenne a whistleblowerek hatékony védelme. A parlament foglalkozik ezzel, de hát ezt egyik napra a másikra megcsinálni készítettünk egy call for evidence-et, felhívást, hogy aki tud valamit, az forduljon a parlamenti bizottsághoz. Ön is vállalná azt, hogy elküldi az ön mi vizsgáló bizottságunkhoz az ilyen embereket? Tehát voltak próbálkozások, de hogyha megnézzük, hogy amiről a média tudósított, hát csak ilyen aprócska információk szivárogtak ki, érkezett egy levél, vagy egy darab papír, és aztán ezen eh, hetekig ezen eh, lovagolnak. Eh, Félix és azért vizsgálta meg a szoftvert. Most az USA-ban Ugye van egy csoportos keresettel kapcsolatos ügy, a határidőt meghosszabbították éppen tegnap, azaz a Volkswagen közgyűlése, majd közülésére vonatkozik a non-disclosure agreement, tehát hogy itt még eddigre titoktartási kötelezettség, de a sajtónak nagyon sok a lehetősége, és még a sajtónak sem sikerült senkit rávenni arra, aki, hogy, hogy kipakoljon, hogy borítson. Valaki olyasmi, aki nagyon belső körökben volt. Hát nagyon, hogy ennyire homogénen működik a, a tudással rendelkezők köre, azt hiszem, hogy szintén szóval, hogyha nekem sem, és senkinek nem sikerült eddig végére elnő az Európai Parlamentnek sem fog ez sikerülni, mert egy dolog valami hírt egy újságírónak átadni, ez teljesen más, mint amit egy ilyen vizsgálóbizottság tud tenni ezért azt hiszem, hogy a felderítés eh, akkor működik inkább, hogyha, olyan, hogyha a cégektől maguktól hívnak meg ide embereket, és olyan úgy kérdeznek, mint ahogyan például az angol vizsgálóbizottság ezt megtette. Ennek az eredménye nagyon vonzó volt, nyilvánosak a jegyzőkönyvek, és ezeket nagyon érdekes olvasgatni. Köszönöm szépen, Lange úr! És ezzel azt hiszem, hogy be is fejezhetjük. Reggel kilenckor kezdtünk, és most már negyed hét is elmúlt. Nagyon érdekes volt ez az ülésünk, az egész nap, az önnel folytatott beszélgetés is rendkívül érdekes volt, sok izgalmas hozzászólást is hallottunk. Ön kiemelte az Európai Parlament szerepét, Ugye a tagállamok mellett nekünk is nagyon fontos szerepünk van ugye különösen a jövőbeni jogalkotás és a jogszabályok alkalmazása szempontjából. Gondolom, hogy lesznek még majd később kérdések, és még egyszer nagyon-nagyon köszönöm, köszönöm mindenkinek, hogy a végéig kitartottak. Csütörtök van, tudom, hogy mindig nehéz. Megpróbáltam eh, kicsit fegyelmet tartani. Tudom, hogy még sokuknak ma el kell utazni az Unió más országába. Még csak annyi kollégák, hogy június 20-án, 21-én, 27-én és július 4-én lesznek üléseink, úgyhogy még nem mehetünk nyári szabadságra, még nagyon sok munka vár ránk.